Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. 9 óra 10 perc van, úgyhogy el kellene kezdeni. Kérem, hogy a frakció képviselői szóljanak a kollégáiknak, hogy jöjjenek el az ülésre, mert csak hárman vagyunk itt. <laughs> Very qualified people. I, I, I... Bocsánat, akkor öt, öten vagyunk, igaz-igaz de hát azért a számok mégiscsak számítanak ebben az esetben. We have plenty of points in our... Ráadásul nagyon sok napi rendi pontunk van, úgyhogy ezekről kellene döntenünk, kezdjük hát a munkát. rend elfogadása, némi módosításokra lesz szükség az elnök közleményei napirendi pont hiányzik, úgyhogy a kettes napirendi pont után fog ez következni, aztán lesz egy új napirendi pont, egy kompromisszumos indítványok elfogadása a halászati export-import kreditekről. Janik Zsadó a jelentés készítője, ugyanis el kell mennem majd egy időre ma délelőtt, ezért tehát az én napirendi pontjaimat a délelőtti ülés végére helyezzük át. És mivel Crystal Dróvol asszony, a 14-es napi rendi pontnál, ő a jelentéstevője, ezt elhalasztjuk, ezt a napi rendi pontot a következő ülésünkre ugyanis a jelentéstevő nem fog tudni eljönni ma délelőtt. Nincs ellenvetésük? Akkor szerintem fogadjuk el ezekkel a módosításokkal napi rendet. Elnök közleményei. Interneten lehet meghallgatni ezt az ülést, szokás szerint. hogyha valakit érdekel valamilyen konkrét pont, akkor azzal kapcsolatban a dokumentumok rendelkezésre állnak. David Campbell Balmerman kollégánk arról tájékoztatott minket, hogy frakciót váltott, és az ECR-be, a konzervatív frakcióba ült át, ami így módon a negyedik legnagyobb frakciója ennek a parlamentnek. Ezért tehát a szakbizottság a szakbizottság összetétele megváltozik ennek megfelelően. Innentől kezdve tehát három ECRS kollégánk lesz, Karl Schlitter kollégánk pedig úgy döntött, hogy lemond a jelentéstevői pozíciójáról, a kétoldalú beruházási megállapodások témakörében. Ennek volt eddig a jelentéstevője, ezért tehát én elnökként átveszem ezt a dokumentumot, ezt a dossziét, Úgyhogy a helyzet az, hogy egyre nagyobb teher számomra ez az elnöki munka. Ami pedig a szavazást illeti, Szemben azzal, amiről nemrégiben döntöttünk a koordinátorok ülésén, a következő ülésünk július 12-13-án tartalmaz majd egy kivételes szavazási órát is, annak érdekében, hogy egy sürgős véleményről tudjunk nyilatkozni, ezt az AFED bizottság számára kell elkészítenünk. 13-án lesz majd a szavazás. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetésük. Tehát 12-én fogunk szavazni a véleményről, 13-án pedig a rendes szavazási idő lesz majd a napi rendünkön. Erről döntöttek a koordinátorok. Bocsánat, a kettes napi rendi pontot kifelejtettem, a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása május 23-24. Elfogadottnak tekintjük kivéve ha valaki az ülés végéig valamilyen ellenvetéssel él. Nézzük akkor most a hármas napi rendi pontot, a három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Most megadom a szót. Az érintett jelentéstevőknek, a három oldalú tárgyalások jelenlegi állásáról, az első pedig egy 2000, 2000. évből származó irányelv, illetve rendeletnek a módosítására vonatkozik. A jelentéstevő Leif Fridur, Daniel Kaspari esetleg. Geschätzte Kollegen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Elnök közbeszól egy pillanat, Kaspari úr, engedje meg, hogy felrakjam a fejhallgatót. Oké. Okay. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Lightfeed kollega arra kért engem, hogy helyette ma számoljak be arról, hogy mi a dolgok állása, hiszen erről majd szavazni is kell. Ezen dosszié esetében a szakbizottságban már meghatároztuk a pozíciónkat a szavazás szempontjából. A plenárison is szavaztunk erről első olvasatban, tehát ezen parlamenti szavazás alapján mentünk a három oldalú tegyelásokra, a jelentés készítőnek sikerült minden parlamenti álláspontot elfogadtatni a tanácsra és a bizottsággal. Volt még egy utolsó találkozom Strasbourgban, az utolsó plenáris ülésen, ahol három nyitott kérdésről tárgyaltunk a bizottsággal és a tanácssal. Úgy gondolom, hogy a fő pont, ahol nem tudtunk megállapodni egészen a végéig, az az a kérdés volt, hogy Moreira úr, itt figyelni kell, Itt a no value shipment kérdése volt. Itt nem tudtunk megállapodni, nem tudtuk megállapodni abban, hogy lesz-e egy bizonyos határérték, ami alatt ezeket a termékeket importálni lehet. A tanács ezt ellenezte. Az Európai Bizottság igazából támogatott bennünket az eredeti javaslatában is hasonló előterjesztéssel élt, mint mi a parlamentben a tanács számára ez egy olyan téma volt, amely nem volt elfogadható, és ez azt jelentette volna, hogy a teljes dosszié akár kudarcba fulladhatott volna, de sikerült kompromisszumot találnunk, amely mindannyiunk számára elfogadható, sőt, akár sikernek is tekinthető, mert sikerült egy olyan szöveget elfogadnunk, amelynek 2013-ig az Európai Bizottság lehetőség szerint egy új javaslatot fog tenni ezen jogalkotás szempontjából, és itt a noveljú, low value shipmenteket is megtárgyalja, tehát a tanácssal szemben is sikerült engedményeket tennünk, de elértük azt is, hogy az elkövetkező években foglalkoznak ezzel a témával. Ez benne van a jogalkotási szövegben, tehát benne van az, hogy a bizottságnak egy javaslatot kell tennie az új jogszabályra, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt a témát el tudjuk kezdeni még ebben a parlamenti ciklusban, ez nem fog felelésben merülni. Ezért köszönettel tartozunk Lightstreet kollégának, nagyon jól végezte a munkáját, a titkárságnak, magának az elnök úrnak is köszönettel tartozunk. Úgy gondolom, hogy ezzel az eredménnyel együtt tudunk élni, és így lezárhatjuk ezt a dossziét. Nagyon köszönöm ezt a tájékoztatást. Köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Jörg Leifriednak a munkájáért, ami pedig azt a dossziét illeti, amely az exportkreditekre vonatkozik. Egy harmadik találkozó volt május 24-én. Sikerült kompromisszumra jutni gyakorlatilag minden pontban. Nem tudom, hogy a jelentéstevőnk itt van-e, úgy látom, hogy nincsen, de hadd mondjam el a feljegyzéseim alapján, hogy elmondanám, hogy június 17-én volt egy utolsó értekezlet, a kompromisszumos szöveget sikerült akkor kidolgozni, Remélem, hogy Janik Zsadó mm, majd tájékoztat minket erről a jelentésről. Aztán pedig, ami a saját jelentésemet illeti, az Európai Unió stabilizációs folyamatához csatlakozott országokkal kapcsolatos szöveg. Itt arról tájékoztatnám a jelenlévőket, hogy végre több hónapnyi küzdelem után a tanács elfogadta a tárgyalási mandátumot a három oldalú párbeszéd második értekezletére. Június 29-én kerül majd erre sor, nagyon jó hír ez, ugyanis sajnálatos módon már több mint hat hónapja nem voltunk, képtelenek voltunk arra, hogy a tanács felkészüljön arra, hogy találkozzon velünk, ugyanis nem volt erre megfelelő mandátumok. Ami pedig a rendelettervezetet illeti a tízes cikk végrehajtásáról, az ENSZ lőfegyverekre vonatkozó jegyzőkönyvéről, a jelentéstevő Giacolino úr. Úgy látom, hogy ő sincs itt ma délelőtt. Feljegyzéseim alapján egy első ülés került megrendezése június 15-én, a második találkozó pedig június 28-án lesz, de nem kaptam tájékoztatást a lényegi kérdésekről. Ami pedig a pénzügyi eszközökről szóló háromoldalú megbeszéléseket illeti, amelyen jó magam is részt vettem. Az Európai Parlament delegációjában előrelépések történtek, és sikerült megállapodni a parlament közös álláspontjában. Kaptunk egy javaslatot a bizottság részéről, hogy a jogalkotási okmányokba belevegyék azokat a pontokat, amelyeket a parlament a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében javasolt, úgyhogy az elkövetkezendő hét, hetekben is munka fog zajlani ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a jelentéstevőnk szeretne nyilatkozni ezzel kapcsolatban. Tájékoztatná minket a jelenlegi helyzetről. Köszönöm. We will have tomorrow the... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez volt a negyedik köre a tárgyalásoknak, az egyeztetéseknek, és megpróbáltunk az alkotmányügyi eljárásügyi kérdésekre koncentrálni, és nem szerettük volna a dokumentum tartalmába belemenni, csak megpróbáltunk meggyőzni a bizottságot és a tanácsot arról, hogy egyezzenek bele abba, hogy be lehessen vonni az együttdöntési eljárást magába a rendelet szövegébe. Ez azt jelenteni, hogy így biztosítékot kapnánk arra, hogy a jövőben az Európai Parlament dönthet együttdöntési eljárásban a rendeletről. Hogyha a tanács és a bizottság nem tudja ezt elfogadni a parlament részéről, akkor szerintem hamar, akkor ha el tudják ezt fogadni, akkor le, tudjuk zárni ezt a tárgyalást, és ez egy olyan folyamat volt, amely két évet tart már a szakbizottságunk számára. Figyelembe kell venni azt is, hogy főként két dokumentum fontos itt, az egyik az ECI, eszköz, ez a mi szabizottságunk illetékességébe tartozik a DCI, a banán rendelet pedig a fejlesztési szabizottság szakterülete. Nagyon fontos a programozás a partnerországaink számára, tehát mindenképpen van egy EU-s érdek, illetve egy olyan érdek is van, hogy a három intézmény megalapodást tudjon elérni, és időben el lehessen indítani a programokat a partnerországok számára. Szeretném azt is elmondani itt a szakbizottság előtt, hogy én kitartok mindemellett, amit már elértünk a tanácssal és a bizottsággal az első olvasatban, tehát az, hogy hova szeretnénk elhelyezni ezt az együttdöntés eljárást, ez is alapja lesz a jövőbeli rendeletnek. Elnök, köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon nehéz tárgyalás volt, mert három vagy négy szakbizottság is részt vett ebben. Nagyon komplex volt ez a tárgyalás, és örömmel mondhatom azt, hogy az Európai Parlament közös álláspontot tudott eh, elfogadtatni nagyon hosszú tárgyalások után. Úgy gondolom, hogy ez jó példája volt a parlamenti demokráciának. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéskészítőinknek, illetve a többi szakbizottság jelentéskészítőinek. Vidal Quadrász úr, aki felelőse összességében az Európai Parlament delegációinak, meg tudtam mutatni azt, hogy mennyire kompromisszumkészek vagyunk a tanácssal és a bizottsággal szemben. És természetesen ez egy eddig még meg nem tapasztalt terület volt, és ez megmutatta azt, hogy az Európai Parlament képes megfelelni mindennek, amit szerettünk volna elérni, és megmutattuk azt is, hogy kompromisszumkészek vagyunk az Európai Unió két másik intézményével szemben. Térjünk rá az 4-es, 5 6-os napirani pontok közös megtárgyalására, azért, mert ezek mindegyik ugyanazokkal a problémákkal foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy itt A bolgár köztársaság és Románia engedményes utáni szereplő engedményeknek az európai nozolcsatkozása során történő mutatása Argentina, Új-Zéland esetében és Ausztrália esetében. Korábban már kaptunk egy hosszas tájékoztatást az Európai Bizottságtól, és figyelembe véve ezt a tájékoztatást, illetve a megállapodás tartalmát, azt javasoltam, hogy adjuk hozzájárulásunkat a, megállapodáshoz. A bizottság követte a WTO szabályait. Ezen kívül kompenzáció, kompenzációs megállapodásokra is döntöttek a partnerekkel. Ausztrália, Új-Zélandia, illetve Argentia kompenzációt kapnak mezőgazdasági területen. a vámkótákkal kapcsolatban is. az összegek nem magasok, és nem hat ki ez negatívan az EU adott szektoraira sem. Az egy, e megállapodást aláírták. Szerintem augusztus 30-án a nyári szünet után erről szavazhatunk, és hadd kérjen fel most a szakbizottság képviselőit arra, hogy szóljanak hozzá az árnyék jelentéstevők Péter Stászné az EPP részére. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen nem tudok sok mindent hozzátenni az elhangzottakhoz, ahogyan elmondta, egy nagyon kis összegű kiigazításról van szó, úgyhogy gyakorlatilag semleges ez számunkra, semmilyen kár nem ér senkit. Tudjuk, hogy ez az első ilyen jellegű beleegyezés az Európai Parlament részéről Kubával és Brazíliával került aláírásra egy hasonló megállapodás, de mivel ezek még a Lisszaboni szerződés előtt születtek, a parlamentnek nem kellett beleegyezését adni, azonban a közeljövőben Kínával és az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás tekintetében a parlament megint szerepet kapott a folyamatban, illetve fog kapni. És az Ön következtetéseivel a frakciónk egyetért, és természetesen egyetértünk azzal, hogy beleegyezésünket adjuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mikrofon nélküli hozzászólás, sajnos nem halljuk az elnök urat. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy a bizottság részéről jelen pillanatban bármit hozzátehetnénk. Már elmondtuk a májusi ülésünkön. Az elnök urat kérjük, hogy kapcsolja be a mikrofonját, itt sajnos nem tudjuk őt tolmácsolni. Mikrofont kérünk az elnök úrnak. Mikrofont kérünk az elnök úrnak. Mikro. Uh, Köszönjük. A következő napi rendi pont. a hetes, az EU és Norvégia között a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló megállapodás. Az előadónk Helmut Scholz. Itt megint hozzájárulásunkat kell adnunk valamihez, amennyiben egyetértünk azzal. Az ajánlás tervezetet fogjuk megvitatni. Helmut Scholz tehát a jelentéstevőnk, az előadónk a bizottság részéről április 1-én kaptunk tájékoztatást, úgyhogy hallgassuk most meg Helmut Scholz jelentéstevőt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy beszélünk erről a dokumentumról, és most van lehetőségünk arra, hogy hogy, hogy mérlegeljük ezt a dokumentumot. Áprilisban arra kért a bizottság bennünket, hogy foglalkozzunk ezzel a jelentéssel a mezőgazdaság kapcsán, és először szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy miről is szól ez a megállapodás. Ez új vám tarifengeményeket tartalmaz mind az EU, mind pedig Norvégia számára a bilaterális kereskedelem, főként a mezőgazdaság kapcsán. Itt egy két éves bilaterális felvizsgálatáról van szó a mezőgazdasági kereskedelemnek, ez benne van abban a megállapodásban, amit akkoriban még az Európai Közösség 92-ben megkötött Norvégiával. Norvégia az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, de egészen ez idáig a jó bilaterális eh, kereskedelmi kapcsolatok eh, ellenére Norvégia nem tudott előnt húzni még a liberalizált kereskedelmi rendszerből. Ezért úgy gondolom, hogy növelni kellene a két partner közötti kereskedelmi eh, forgalmat, ez tovább növekedhet, sokkal nagyobb ütemben, mint ahogy ezt eddig vártuk. Tehát tulajdonképpen a dokumentum a mezőgazdasági területről szól, de azt hiszem, hogy az Európai Unió mezőgazdasági termékeinek kivitele megkétszereződött azóta, amióta bizonyos engedményeket tettünk 2003-ban a bilaterális felvizsgálatkor. Összességében eh, negatív volt a mérleg, és egyedül az mezőgazdasági termékek területén volt pozitív ez a mérleg Norvégia részéről. Tehát az EU részéről az új megállapodás eh, hatásai az lehetne, hogy sokkal nagyobb export eh, lehetőséget kínálna ez az Európai Unió gazdálkodói számára, és így ez növelhetné ezt, az, ezt eh, a mértéket 25%-kal. Ez 210 millió eurónak felelne meg. Tehát ennek hatás, ez hatással e, lehetne bizonyos e, zöldségek, gabonák, olajos magvak, e, a cukor, kivitelére, tehát nagyon sok fajta mezőgazdasági termékről van szó. Ezen kívül a megállapodás az érzékenyebb, kényesebb termékek kivitelevel is foglalkozik, például a hús vagy tejtermékek esetében, és arról állap, és erről megállapodtunk a mindkét fél részéről a megállapodásban. Ez mindkét fél érdekében áll, amiről tárgyaltunk. Harmadsorban pedig a Norvégiából történő behozottal esetében az Európai Unió viszonosságot kérte bizonyos termékek esetében. Az Európai Unió ezért plusz kvótákat ad más termékek esetében. Ez azt jelenti, hogy összességében a vám bevételek kiesése az EU számára 5 millió euró lenne. Ezt is figyelembe kell vennünk akkor, amikor erről a kérdésről döntünk. Összességében, és remélem, hogy elolvasták az indoklást, én mindenképpen azt javaslom, hogy adjuk hozzájárulásunkat ehhez a megállapodáshoz, és azt kérem a bizottságtól, hogy tárja elénk, hogy milyen további lépéseket lehetne tenni hogy javítsuk ezt a megállapodást. Hogyan lehetne Norvég estében a mezőgazdasági termékek esetében továbbá eljárni. Ennyi lett volna a bevezetőm, és szeretném meghallgatni azt is, hogy az árnyék jelentéstevők mit tudnak ehhez hozzátenni, és várom, várom a bizottság véleményét is. Köszönöm szépen, Helmut. Gladfelder Bélát fogjuk megvárni, úgyhogy a bizottságnak fogom először is megadni a szót, míg Béla megérkezik. Parancsoljon! Grazie Presidente, grazie per darci l'opportunità di... Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, hogy lehetőséget adtak, hogy bemutassuk ezt a megállapodást. Ez a megállapodás hosszú feltáró tárgyalások eredménye, ban kezdődtek a tárgyalások. Majdnem két évig tartottak ezek a tárgyalások, különböző kezdeményezések születtek ez alatt, majd tavaly áprilisban sikerült aláírni a megállapodást. Köszönetet szeretnék mondani Solc úrnak a nagyszerű ajánlástervezetért, amely nagyszerűen meghatározza ennek a, keretnek, ennek a megállapodásnak a kereteit. A megállapodás 19. cikke tartalmaz intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy két évente felül kell vizsgálni ezt a megállapodást, újra kell tárgyalni. objektív nehézségeket talált Norvégia a mezőgazdasági tárgyalásokkal kapcsolatban. És ebben a helyzetben kellett a, ezt a megállapodást tárgyalnunk. Nagyon nehéz ö, helyzetben van jelenleg ö, Norvégia, és azt is láthattuk, hogy ö, Norvégia semmiféle agresszivitást nem mutat az európai piac felé. A norvég élelmiszeripari fogyasztás fele importból származik, és ezen importnak 70%-a az Európai Unióból származik. Mindezen tényezők magyarázzák azt, hogy Norvégia miért nem akarja tovább liberalizálni a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. Engedjenek meg, hogy néhány számot ismertessek. További 20% exportérték liberalizálásáról van szó, az európai export, Nor Norvégiába irányuló exporton belül. Ez hat ágazatot érint, a húst, bizonyos sajtokat, gabonaféléket, zöldségeket, gyümölcsöket és bizonyos növényféléket. Amikor ez a megállapodás majd hatályba lép, az EU és a Norvégia közötti kereskedelem 60%-át lefedi majd ez a megállapodás. Válaszolnék Solc úr feltett kérdésére is. Mit remélünk? Azt reméljük, hogy a jövőbeli felülvizsgálások alkalmával majd tovább tudjuk javítani a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. Reméljük, hogy erre majd lesz lehetőségünk az elkövetkezendő években. Különösen a két év múlva történő felülvizsgálat során, amelyet a 19. cikk alapján fogunk majd végrehajtani. Reméljük, hogy további engedményekre lesz lehetőség mindkét fél részéről, Olyan liberalizációs folyamatról van szó, amely tovább javulhat, tovább folyhat még a jövőben, és további intézkedésekkel egészül, egészülhet majd ki, amelyekkel segíthetjük az EU és a Norvégia közötti kereskedelmet. Már nagyon nehéz a helyzet, ebben a helyzetben nagyon nehéz előrejelzéseket hozni hosszú távra. Uh, Béla the um, uh, shadow on this to comment, and then probably come back to the Commission if that's okay. Köszönöm szépen, Gladfelden Béla következik. Szépen köszönöm, Robert. Uh, teljesen egyértelmű, hogy az Európai Uniónak Norvégiával szemben offenzív agrárkereskedelmi érdekei vannak. Uh, Norvégia eddig még nem csatlakozott az Európai Unióhoz, de hát ki tudja, lehet, hogy egyszer ez be fog következni és hogyha ez bekövetkezik, akkor így is úgy is teljes kereskedelem alakulna ki, egységes piac részévé válna Norvégia, és feltétlenül indokolt Norvég csatlakozás hiányában is arra törekedni az Európai Uniónak, hogy Norvégiával a lehető legteljesebb szabadkereskedelem jöjjön létre. Ezt a megállapodást csak támogatni lehet, és örülünk annak, hogy nem csak olyan agrárkereskedelmi kérdésekkel kell foglalkoznunk, ahol az európai gazdákat olyan veszélyek fenyegetik, hogy esetleg elveszítik a piacaikat, nagyon komoly külső versenyekkel szembesülniük nem csak olyan, agrár, nem csak olyan egyezményekkel foglalkozunk, amikor agrárkereskedelmi érdekeket áldozunk föl más területen elnyerhető érdekek érdekében, hanem vannak olyan területek is, például Norvégiával vagy a Svájccal megkötött megállapodás, amelyik az európai mezőgazdaság offenzív érdekeit szolgálják. Úgyhogy támogatjuk ezt a megállapodást, és reméljük, hogy két év múlva a felülvizsgálat során lesz mód és lehetőség ennek a továbbfejlesztésére. Any further comments? van egy további megjegyzés? Helmut, szeretne még egyszer hozzászólni? Thank you, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak is a megjegyzéseit. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy miről is beszélünk, és köszönöm szépen még egyszer a magyarázatokat, hiszen a feltételek Norvég esetében, mint mezőgazdasági partner esetében valóban különlegesek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen fajta konkrét feltételek vannak a norvég gazdálkodók számára is. Tehát ki kell fejlesztenünk egy nagyon érzékeny megközelítést, még akkor is, hogyha mi is szeretnénk növelni a kivitelünket Norvégia irányába, és szeretnénk a mezőgazdasági termékek kereskedelmét liberalizálni. De Norvégia rendkívül fontos partner számunkra, és szembe kell néznünk ezekkel a kihívásokkal egy kölcsönös, egyenlő módon. Ezért a 19-es cikk nagyon jó feltételeket szab meg számunkra. Minden két évben megvizsgálhatjuk azt, hogy hol tartunk, és újra tárgyalhatunk. Szeretném kifejezni azt, hogy itt figyelme kell venni a kap reformját is. Mit jelent majd ez, hogyha megreformáljuk a mezőgazdasági termelésünket, és hogyan fog ez kihatni a kereskedelmi kapcsolatainkra a partnerországokkal. Köszönöm szépen, és eh, hogyha vannak további megjegyzések, akkor eh, remélhetőleg majd sikerül követni a ütemtervet, elnök. Egy kérdésem van a bizottság irányába. David nem elmítette ezt, de a skót, skót halászok aggódnak, amiatt, hogy nagyon sok lazac érkezik Norvégiából. Nem említették azt a tényt, hogy nagyon ö, sok ö, terjesztett lazacot importálunk, amely nem igazán jó az európai ipar számára. Sorry, I, I was going to ask the commission. Sorry, I was going to ask them to respond. Kérem a bizottságot, hogy válaszoljon. Presidente, la difficoltà di trovare una formula incrociata fra il settore dell'acquacultura. Tisztelt elnök úr, Tényleg nagyon nehéz az akvakultúra szempontjából megfelelő megállapodást találni. Az akvakultúra a mezőgazdaság részét képezi. Ez a mezőgazdasági ágazat azonban a halászati megállapodásokon kívül esik. Tehát a kompenzációs megállapodások erre az ágazatra nem vonatkozhatnak. Sajnos ilyen típusú megállapodást nem köthetünk, erre nincsen lehetőség az eddigi keretekben a mezőgazdaságról, illetve a halászatról szóló megállapodásokban figyelembe kell venni a norvég mezőgazdaság sajátosságait, és úgy véljük, hogy a következő felülvizsgálat során a bizottságnak különleges figyelmet kell fordítania erre a témára, és figyelembe kell venni a norvég mezőgazdaságnak, tehát ezen sajátosságát is. Meg kell nyílnunk a piac felé, de figyelembe kell vennünk a különleges sajátosságokat is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következzék akkor a tízes napi rendi pont. David Martin jelentése. Janik Zsadó nincs itt, meg kellőtt még várnunk, ővé a 9-es, úgyhogy a 10-es napi rendi pont következik, ajánlás a tanács és a bizottság számára az EU és Moldova közötti társulási megállapodásra folytatott tárgyalásokhoz David Tied a szoprancsaj. Igen, Tovább mehetünk. Akkor nézzük csak, tehát Moldovával kapcsolatban. Itt nagyon komoly politikai problémák merültek fel, vita folytatódik a nyeszterentúri területekről. és ez tulajdonképpen csak rontja a helyzetet, ahelyett, hogy javítaná. Ráadásul az ország parlamentje jelen pillanatban nem tud megállapodni az elnök személyében. De hát egy olyan országban élünk, ahol meg kormány nincsen már egy éve, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire tekinthető fontos kérdésnek. Tulajdonképpen ezek az AFED bizottság szempontjából lennének fontos kérdések, itt viszont a kereskedelemmel kellene inkább foglalkoznunk. Ami a kereskedelmet illeti, jól lehet, a, bizots, a tanács tegnap megállapodott egy tárgyalási mandátumban a társulási megállapodással kapcsolatban. Körülbelül két-három év fog eltelni, hogy bármilyen komoly tárgyalás megkezdődjön. Tulajdonképpen itt egy cselekvési tervről beszélhetünk, hogy előkészítsék Moldovát egy igazán komoly tárgyalási folyamatra. Teljesen világos, hogy nagyon komoly strukturális változásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelően végrehajtsák a kereskedelmi megállapodást. Jelen pillanatban nagyon komoly gazdasági válságot él meg az ország, talán sokkal komolyabb, súlyosabb válságot, mint más országok a régióban, ugyanis a mezőgazdasági termények tekintetében, illetve ipari termékek esetében körülbelül 10-15 százalékát teszik ezek a termékek ki az ország bevételeinek. Úgyhogy a gazdasági tevékenység visszaesése tapasztalható. Ami pedig a termelési szabványokat, szabályokat illeti, saját szükségleteiknek sem felelnek meg, és egészen biztosan nem felelnek meg az Európai Uniós követelményeknek. Ami szintén aggályos, az az, hogy EU-ként nem szoktunk olyan országot befogadni, amely gazdaságilag ennyire elmaradt tőlünk, és javaslatunk az lenne, hogy közelítsenek jogalkotási szempontból a mi jogszabályainknak. Ez azonban egy kockázatot is hordoz magába, hogy ez még inkább megnehezíti Moldova helyzetét az EU-val való gaz- kereskedelem szempontjából. Itt a mezőgazdasági termékek valószínűleg nem az EU-s piacra fognak kerülni, hanem más piacokra. Úgyhogy a bizottságot azt kér, arra kérjük, hogy igazságos tárgyalásokat folytasson, azonban ne helyezzenek túlzottan nagy hangsúlyt a jogi és technikai sztenderdek problémáira. Szerintem olyan esetben vagyunk, olyan helyzetben vagyunk, ahol ha már a tárgyalási megállapodás megszületett, akkor az ország nyilván a teljesítésre már megfelelően felkészült. Itt piaci hozzáférésről beszélhetünk, nem igazán a kereskedelem liberalizációjáról, hiszen meglehetősen szabad a kereskedelmi rendszer. Közvetlen külföldi tőkebefektetésekkel hogy a tárgyalások élén járjanak, ez ugyanis hozzásegítene ahhoz, hogy javuljon a mezőgazdasági termelés, jobban hozzáférnének az EU-s tőkéhez, illetve a tudástranszferhez az Európai Unió részéről. Természetesen jobb kapcsolatfelvételre van szükség, ehhez pedig vízumliberalizációra. Úgyhogy tulajdonképpen olyan struktúrát kell létrehozni, ami jogalapot is biztosít a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtására, bátorítaná a befektetéseket, az egészségügyi szabványok tanulmányokat pedig javítaná, hogy két-három év múlva már felkészültek legyenek. Még egy megjegyzésem lenne, Robert. A tanács, ahogyan említettem, tegnap megállapodott a tárgyalási mandátumról, a szakbizottságunk pedig megkapta a tervezetet erre vonatkozóan néhány hónappal ezelőtt, de az titkosítva volt, de hogyha munkánkat megfelelően akarjuk végezni, akkor muszáj hozzáférnünk a tanács okmányaihoz is. Úgy tűnik tehát, hogy a tanács nem igazán mutatkozik késznek arra, hogy ezeket a dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsássa. Nem tudom, hogy a tanács részéről bárki tudna erre válaszolni, minden esetben nagyon már szeretnénk gyakorolni, hogy a tárgyalási irányokat a rendelkezésünkre bocsássa. Elnök, David, nagyon is igazad van, szerintem az elnökünknek kellene írni a tanácsnak és megkérdezni, hogy miért ez a helyzet, ugyanis olyan helyzetben vagyunk most, hogy igazán szeretnénk megmutatni az erőnket. Solc úr, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. I would... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a bevezető megjegyzésekkel, amiket a jelentés készítőnk tett. Nagyon fontos ez a jelentés a szabadságunk számára. Nem régiben meghallgattam biztost, és ő beszélt a partnerségi politikáról, az Európai Unió részéről. Tehát van egyfajta kapcsolat a partnerségi politika általánosabb áttekintésével kapcsolatban is, és Moldovát partnerként kell elismerni, akivel mi egy pozitív kapcsolatot szeretnénk kifejleszteni, és akár ez itt vezethetne majd később egy, tá- egy tagsághoz is. Ezt a biztos, Füle biztos is elmondta. Ez azt jelenti, hogy nagyon érzékenynek kell lennünk abban a tekintetben, hogy hogyan bánunk a kereskedelmi kapcsolataink során Moldovával. Támogatom a jelentés készítő azon kérését a tanács irányába, hogy a mandátum fő vonalait tárja elénk, mert nekünk is részt kell vennünk nem közvetlenül a tegyelásokban, de meg kell értenünk azt, hogy mik a két félnek az aggájai a tegyelások során. Létre kell hoznunk a kezdettől fogva egy átlátható folyamatot a tárgyalások során, hogy tudjuk, hogy miről is szólnak a tárgyalások, mit jelent ez a két partner ország állampolgárai számára. Petin. <clears throat> Köszönöm szépen, én is szeretném támogatni azt, amit a jelentés készítő, illetve Solc úr is elmondtak. A javaslatok, amik születtek, itt azok nagyon fontosak. Az ötös napirendi pontra szeretnék kitérni, amelyek felszólítják a Moldov hatá- moldáv hatás, hatóságokat arra, hogy jobb befektetési légkört alakítsanak ki, főként a külföldi befektetők számára, mégpedig úgy, hogy megoldják a belső akadályozó problémákat, olyanokat, amelyek akadályozzák a kereskedelmi kapcsolatainkat. Például a bolgár üzletemberek panaszkodtak, amiatt, hogy nagy problémák voltak amiatt, hogy a kormányhatóságok beavatkoznak a külföldi befektetők üzleteibe, és ez akadályt jelent az Európai Unió befektetői számára, és tisztességtelen feltételeket is teremt, összehasonlítva, tehát nem tisztességes a feltétel a helyi, illetve a külföldi befektetők között. Szerintem erősítenünk kellene ebben a pontban a megfogalmazást, és fel kell szólítani a moldáv hatóságokat arra, hogy egyformán kezeljék a befektetőket, függetlenül attól, hogy külföldiek-e vagy helyi befektetők. És sokkal kedvezőbb légkört kell teremteni a külföldi befektetők számára. Ez lenne a javaslatom. Köszönöm szépen, szeretném még valaki hozzászólni? Bizottság részéről esetleg nem akkor a szakbizottság nevében csak bocsánatot kérhetek, ugyanis ha valaki még később érkezik itt a képviselők közül, akkor lehet, hogy még más is hozzá fog szólni. Solc úr, parancsoljon. Elnök úr, egy kérdést azért elfelejtettem, amit figyelembe kell vennünk ha mezőgazdasági termelésről beszélünk Moldovában, annak nagyon fontos része a bortermelés. Ez pedig azt jelenti, hogy a tárgyalások során egyfajta liberalizációra kell összpontosítanunk. Azaz, az Európai Unióban, az Európai Unió bortermesztését azért nyilván meg kell védenünk a moldovai bortermeléstől. Körülbelül egy évvel ezelőtt beszéltünk már arról, hogy, illetve akkor jutott tudomásomra, hogy a bortermelés, a bor ágazat a köztársaság nemzeti örökségének egy részét képezi, tehát egy nagyon kényes területre léptünk így módon. az országban a termelésnek így módon egyfajta kiegészítő háttere is létrejött. És ezért azt gondolom, hogy nagyon komolyan figyelembe kell vennie a bizottságnak ezt a területet, és ez pedig a tárgyalások egyik előfeltételét kell képezze. Elnök, nagyon szépen köszönöm Helmut, de itt az a probléma, hogy a bizottság nincs itt, mivel előre hoztuk ezt a napirendi pontot, remélem, hogy a bizottság részéről jön majd még valaki. Azt szeretném, hogyha most tovább mennénk, Péter jelentésével foglalkozunk, és remélem, hogy még visszatérhetünk erre a témára, amikor a bizottság képviselője megérkezik, és akkor röviden nekik feltehetnénk ezt a kérdést. Nyilván nem a teljes vitát fogjuk lefolytatni újra. Nem tudom, David, ezzel egyetértesz? Igen. Jó, nagyszerű, köszönöm. Akkor Péter, tiéd a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. 11. ponttal foglalkozunk. A parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről valamennyi szakasz. Most egy rövid áttekintést szeretnék adni. A bizottság szerint a 2012-es költségvetés lényege, hogy az európai polgárokat, illetve a gazdaságot támogassa, hogy megerősítse a növekedést, illetve javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket. A költségvetés tervezet az okos, fenntartható és befogadó növekedés szolgálatába kell állítani a 2020 stratégiának megfelelően. Ami pedig az általános hátteret illeti, a bizottságnak három fő prioritása van a költségvetés tervezetben a növekedés érdekében történő beruházás, a következő, hogy megerősítse az EU 2020-as stratégiát, illetve, hogy a Lisszaboni szerződésben szereplő prioritásos területeket megerősítse, 3,7%-os növekedést javasol a bizottság a kötelezettségvállalások tekintetében, kifizetési előirányzatokban pedig több mint 4,9%-os növelést javasol. 1,12%-os arányt képvisel a GNI tekintetében a kötelezettségvállalási előirányzat. a több éves pénzügyi keret határértékein belül maradtunk, így pedig 1,6 milliárd eurós marzsot biztosít, illetve 1,18 milliárd eurót a kifizetéseknél. Ezen források 46 százaléka a növekedés, illetve a munkahelyteremtés célját szolgálják. Az 1A címben, tehát kohézió, növekedés, foglalkoztatás, itt jelentős növelést javasolnak kötelezettségvállalási, illetve kifizetési előirányzatokban egyáltalán egyaránt, ez utóbbi esetében plusz 1,8%-ot és nagyon sok fontos kezdeményezést támogatnak, mint például az Innovációs Unió, globalizáció, új szakismeretek és munkahelyteremtés, illetve mozgásban lévő ifjúság ami pedig az B az 1B címet illeti. Itt a tervezet egy szerényebb növekedést javasol, 3,4% kötelezettségvállalásoknál, 1,8% a kifizetési előirányzatoknál. Ez a cím pedig lefedi az Európai Vidék Regionális Fejlesztési Alapot, Szoci, Szociális Alapot, illetve a Kohéziós Alapot. A kettes címnél pedig a természeti erőforrások védelme. Itt egy 2,6%-os növelést javasolt, ez több, mint az általános növelés, és jelentős, jelentősen kevesebb, mint az 1A, 1B címekben. A 3A címben szabadság, biztonság jogérvényesülése, ez megerősödött, 17,7%-os növelésnél a fizetési előirányzatok jel- kevésbé jelentősen növekednek 6,8%-os mértékben. Ez a növekedés pedig a Stockholmi program végrehajtásával kapcsolatos. A négyes címben a növelés az EU, mint globális szereplő, itt alacsonyabb a növelés, mint az általános 9 milliárd eurós kötelezettségvállalási előirányzat, ez a 2,9%-os növelés a 2011-es költségvetéshez képest. Érdemes kiemelni, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok az együttműködés fejlesztési eszköznél kettő, több mint 2%-os csökkenés szenvednek el, azonban a kötelezettségvállalási előirányzatok a szomszédsági eszköznél, illetve a csatlakozás előtti segítségnyújtásnál több mint 4%-os növelést kapnak. A javasolt növekedés egyébként az IPA eszköznél alacsonyabb, mint az eredeti programozási szintnél. A költségvetés tervezet a kötelezettségvállalás és kifizetési előirányzatokat is megtartja a mikrofinanszírozási eszköznél, hasonlóképp a 2011-es költségvetésnél az ICI, illetve az ICI plusz eszközöknél körülbelül 56 millió euró áll majd rendelkezésre. Ez egy csökkentés, és ez azért valósult meg, mert az ICA plusz eszköznél változások következtek be. A banánnal kapcsolatos intézkedések, illetve a cukor protokoll a fejlesztési együttműködési eszköznél. 41 millió eurót javasolnak a banán esetében, illetve 186 millió eurót a cukor protokoll országainak. A jogalap a banán esetében illetve együttműködés az iparosodott és magas bevétele rendelkező országoknál, ezeket mielőbb végre kell hajtani a 2012-es költségvetési előirányzatok megfelelő szintje érdekében, ami pedig az előkészítő tevékenységeket illeti. Emlékeztetnék arra, hogy három üzleti központi tevékenység, illetve előkészület van, az egyik Pekingben, a másik Indiában, a harmadik pedig Tájföldön. Ezen központok megfelelő működését hosszú távon kell biztosítani, teljes mértékű szolgáltatásokat kell nyújtani az európai vállalkozásoknak, főként a KKV-knek, mégpedig mielőbb. Ezen lépések finanszírozását az ICA+ Plus eszközön belül kell megvalósítani. A konkrét javaslatként egy előkészítő tevékenységet szeretnék benyújtani, hogy egy koordinációs platform jöjjön létre az EU-s vállalkozások nemzetközi válása érdekében. Ez valószínűleg elég nehéz lesz, de tulajdonképpen a javaslatomban így módon egyszerűsítettem. Az a cél, hogy létrejöjjön egy platform, amely biztosítja jobb hozzáférést, illetve szélesebb körű együttműködést az EU vállalkozások számára gyorsan növekedő országokban, régiókban. Az lenne a feladatuk, hogy referenciapontként szolgáljanak az EU-s vállalkozásoknak ezekben az országokban. Biztosítaná a jobb megértését a szükségleteknek, illetve lépéseknek, amelyek az egyes érintett feleket illetik, és javítaná ez a végrehajtását az EU-s kezdeményezéseknek, például üzleti központok létrehozásának, amelyeket említettem korábbiakban is. Egy ilyen koordinációs platform létrehozását szeretném önökkel megvitatni. Ez nyilvánvalóan nagyobb lendületet biztosítana a megfelelő finanszírozásnak, és ha az INTA bizottság úgy gondolja, hogy ez a kezdeményezést támogathatjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó megtérülést biztosítana hatékonyság szempontjából, mégpedig egy szerény költségvetési allokációval. Köszönöm szépen. Nekem van egy megjegyzésem, Péter, mert a Karifórumban volt egy ülés, és te is ott voltál, ön is ott volt természetesen, és ismételten az volt a probléma, hogy nincs megállapodás a tanács és a parlament között, és emiatt megakadt a finanszírozás ezen országok számára, amely nagyon nehéz helyzetet teremt számukra. Például a banán esetében, de ugyanígy említhetjük a cukrot is. Ezek a programok nagyon fontosak ezen országok számára, és a parlamentet és a tanácsot is arra kell ösztönöznünk, hogy sikerüljön megállapodnunk. Nem tudom, David, szeretnél hozzászólni ezzel kapcsolatban? Nem, teljes mértékben egyetetek önnel. Kadir. Euh, Az utolsó ponttal kapcsolatban, elnök úr, teljes mértékben egyetértek önnel. Peter Sesnis elmondta, hogy ö, mi a véleménye a költségvetéssel kapcsolatban. Ez elég részletes volt, elég jó volt. És biztos vagyok benne, hogy pozitívan tudunk előre haladni ebben a témában. Viszont szeretném felhívni a figyelmüket egy kérdésre, ami talán elhanyagolhatónak tűnik, pedig fontos dologról van szó. A kereskedelmi területen, a pályázatok területén hosszú távra készítik a tanulmányokat, és ezt egy egység készíti el. Nem vonom kétségbe a szakmai tudását ennek az egyesületnek, viszont kétségtelen, hogy az egyesületnek vannak politikai irányultságai is. Úgy gondolom, hogy képesnek kell lennünk a, arra, hogy a bizottsággal szemben mi is beleszólhassunk abba, hogy kik készítik el a ö, tanulmányokat, és ö, minden egyes esetben külön-külön. Tehát ez nem csak a költségvetési kérdés, ö, de egyébként is beszélni akartam erről. Péternek a felelőssége, illetve a mindannyiunké, hogy beszéljünk erről a kérdésről is. Kadir, maybe we could... Kadir, lehet, hogy a koordinátorok ülésen is beszélhetünk erről később, hogyha szeretnél. A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? Senki? Akkor, hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor vissza. Péter, bármit ehhez hozzátennél? Igen, szeretnék köszönetet mondani önnek, tisztelt elnök úr, és David Martinnak és Arif úrnak is szeretnék köszönet mondani a megjegyzéseiket. Ezeket mindenképpen figyelembe veszem, hiszen ezek nagyon ö, józanul hangzottak. Hogyha jól figyeltek arra, amit mondtam, akkor én is azt mondtam, hogy mindenképpen én is sürgős fellépést sürgettem, mert komoly hatásai lehetnek mindennek a legsérülékenyebbekre. Tehát mindenképpen ö, csökkenteni kell azt a fajta, azokat a fajta gondokat, amelyeket néha el kell viselniük ezeknek az országoknak, de a, a kísérleti projektek kapcsán, az előkészítő programok kapcsán, és erről beszéltünk Moreira elnök úrral, ugyanis ezeket túlságosan későn vették be a költségvetési évben. Nagyon érdekes volt ez, mert itt alapvetően a 25 leggyorsabban növekvő területről országról beszélnek, ott kell lennünk, és valamilyen fajta hozzájutást kell biztosítanunk egy olyan hálózatot, amely mindenki számára elérhető Európában. Rengeteg KKV van, és most már megtaláltuk az útját annak, hogy olyan lehet csökkenteni a költségeket. Beszéltem ezekkel a szervezetekkel, beszéltem az európai üzleti szervezetekkel, és ők egy új projektet ajánlottak, amely hasonlít az előzőhöz, viszont 800 ezer euróba kerül évente. Az eredeti eszköz összehasonlítva az előkészítő programokkal. Én is feleltem ezért részben, például India esetében négy ilyen hely van, Pekingben van egy ilyen, Tájföldön is egy ilyen központ van, ez több millióba kerül azért, mert fel kell építeni az épületeket is. Itt azonban kihasználhatjuk a már meglévő épületeket eh, is, eh, például a Chambers épületeit, vagy más szervezetek épületeit. Ezek központi helyen vannak, ezeket Brüsszelből irányítják, az Európai Bizottság eh, felel ezekért, az Európai Parlamentnek pedig ellenőrzési joga van, illetve nyomonkövetési joga van. Tehát lehetőséget nyújtunk ezen gyorsan növekvő országok számára a hozzájutáshoz, és nekünk is ott kell lennünk. Mindig hiszek még a kereskedelmi kapcsolatok projektjében, de ez a projekt mindenképpen egy sokkal nagyobb területet fog lefedni, lefedi a gyorsan növekvő országokat, és jobb lehetőséget kínál majd több millió KKV számára, és egy elég kis költségvetésből szeretném ezt hangsúlyozni, és támogatásukat kérem ezért és Mareira úrról, úrral is beszéltünk már erről, és ez egy nagyon nagyon jó projekt. Köszönöm szépen. Milyen jó lehet olyan jelentést készíteni, amikor mindenki egyetért a jelentéstevővel. David, ha egyetértesz, akkor kérném a bizottságot, hogy tájékoztassanak minden, minket Moldovával kapcsolatos kérdéseinknél, hogyha egyezel, és ha bármi kimaradt, akkor még visszatérhetünk a témára. Solc úr, vagy bárki. Akkor kérném a bizottságot, és e, elnézést kérek, hogy ilyen korán vettük az ő napirendi pontjukat. Köszönöm szépen! A DG Trade részéről foglalkozunk Moldova csatlakozási megállapodás, illetve partnerségi megállapodásával a tárgyalási iránymutatásokat a külügyi tanácsban elfogadták Moldovával kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy holnap fogjuk megkezdeni a tárgyalásokat Moldovával, vagy az elkövetkezendő hónapokban. Egy kicsit szeretném elmagyarázni a folyamatot, ami ahhoz vezetett, hogy a tárgyalás iránymutatásokat elfogadják tulajdonképpen egy eléggé szabványos folyamatot alkalmaztunk más országoknál, és ez történt Grúzián előrményországnál például, és eléggé gyümölcsözőnek mutatkozott ez az eljárás máshol is. Tehát 2009. szeptemberében lezártuk a megvalósíthatósági tanulmányt, ezt pedig megvitattuk Moldovával. Ez a megvalósíthatósági tanulmány azt mutatta, hogy a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hozná Moldova számára a legtöbb előnyt és eredményt. Azt is kimondták, hogy lenne azért némi gazdasági fájdalom is idézőjelben, ugyanis szerkezetalakítás szerkezet átalakításra van szükség egyes területeken, aminek nyilvánvalóan nagy hatása lesz. Moldova elfogadta ezeket a következtetéseket, és úgy döntött, hogy vállalja ezeket a feladatokat. Ezért tehát 2009. decemberében 200 kérdésből álló kérdőívet küldtünk Moldovába az aggályos, illetve fontos területekkel kapcsolatban, Márciusban kaptunk vissza a válaszokat, aztán kiegészítő kérdéseket tettünk fel. Máj, áprilisban, májusban kaptuk meg a válaszokat. Aztán június végén pedig egy tényfeltáró misszióra utaztunk, nem csak a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság, hanem a DG Samco, a versenyügyi főigazgatóság, mezőgazdasági, vállalkozásügyi főigazgatóság dolgozói is velünk tartottak. Ennek az volt a célja, hogy egy pillanatképet kapjunk arról, hogy Moldova hol tart, tart, illetve hol tartott abban a pillanatban, és hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg a továbbiakra vonatkozóan. Aztán 2010 nyári szünete következett, október végén nyújtottuk bennek eredményeit Moldova felé. Ennek alapján pedig Moldova egy eléggé egyedi megoldást választott, ugyanis egy cselekvési tervet fogalmazott meg, tehát valamennyi ajánlást figyelembe vette, beazonosította, hogy mit kell tennie, és hogy mikorra. Tehát még egy ütemtervet is összeállítottak, egy időtervet, ez körülbelül három éves időszakot fed majd le. Most pedig a második negyedév végén tartunk a, vég, a cselekvési terv végrehajtásában. Egy végrehajtási jelentést kaptunk márciusban, a következőt pedig e hónap végén várjuk. A formátuma pedig ezeknek az, hogy Moldova összefoglalja azokat az ajánlásokat, amelyeket az adott negyedévre kapott, elmondja, hogy miket tett, és hogy kiegészítésképpen milyen lépések szükségesek. Egyes területeken ugyanis gyorsabban haladnak, mint másokon ahogy elmondtam, a tárgyalás iránymutatásokat tegnap fogadtuk el, de ez nem azt jelenti, hogy holnap már meg is kezdjük a tárgyalásokat, hanem ezek az irányvonalak, ezek csak megállapítják, hogy az Európai Bizottságnak egy értékelést kell készítenie arról, hogy Moldova készen áll-e a további liberalizációra. Ezt az értékelést pedig idővel meg fogjuk tenni, amikor megkapjuk a végrehajtási jelentéseket Moldovától, azonban észrevételeket, megfigyeléseket fog tenni a delegációnk, amely Kisinyovban található, illetve az OECD, a Nemzetközi Valuta Alap és egyéb szervezetek észrevételeit is figyelembe vesszük. Megállapodtunk Moldovával, hogy lépésről lépésre fogunk haladni. Ez azt jelenti, hogy meghatározzunk közösen egy agendát, egy programot, különböző elemeket tartalmaz ez, mint például a kulcsajánlások, és Moldova elkezdi ezeket végrehajtani, és amint egyes elemeket végrehajtottak, akkor részünkről tovább haladhatunk. A kulcspontok a, annak megítélésében, hogy Moldova készen áll-e, a tárgyalások megkezdésére, valószínűleg idei év őszére várhatók, és akkor tudjuk megnézni, hogy hol tart Moldova a folyamatban. Valószínűleg egy részletesebb, kiegészítő tájékoztatásra lesz majd szükség azzal kapcsolatban, hogy, a, hogy Moldova hol tart. A kulcs ajánlások egyébként 14 területet fognak le, de Moldovának mindenképpen előrelépéseket kell tennie, például az SPS esetében, főként a biztonsági stratégiánál, aztán a technikai műszaki szabályozások és sztenderdek, a versenyügy. Itt még mindig versenyügyi jogszabályokra van szükség, illetve az állami segítségnyújtásra vonatkozó jogszabályokra. Ha ezeket a területeket lefette, akkor elkezdhetünk komolyabban haladni. Aztán pedig ezek nagyon fontos elemek nyilván a piacgazdaság megfelelő működése szempontjából. Úgyhogy ezek azok az elemek, amelyeken amelyeket Moldovának meg kell oldania prioritásként az elkövetkezendő hónapokban. Ha végrehajtási cselekvési terveket megnézzük, akkor abban szerepelnek lépések azonban, a kormány fogja ezeket megvizsgálni először, aztán a parlament, és utána fognak ezek hozzánk eljutni. De azt gondolom, hogy Moldova a keleti partnerség országai közül a legjobb diáknak mutatkozott, hatalmas előrelépéseket tettek. Jelen pillanatban ennyi lenne, köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentés készítőtől kérdezem azt, hogy ki, kíván-e hozzászólni, esetleg specifikus kérdéseket feltenni. Nem fogom megismételni az eredeti hozzászólásomat, de mm, a kérdés az az, hogy a parlament megkapja azokat a módosított tegyelási mandatomokat, amelyeket a tanács tegnap megállapított. Nagyon nehéz úgy elvégezni a munkánkat, hogyha nem tudjuk, hogy miről is tárgyalnak pontosan másodszorban. Támogatom mindazt, amit a biztos elkíván érni Moldovával kapcsolatban. Van egy aggályunk azonban, mégpedig az, hogy egy szabadkereskedelmi fetteket próbálunk már megszabni a tárgyalási folyamatban. Nem, le, nem szabad túlterhelni a bizottságnak Moldáviát már a tárgyalási szakaszban nem szabad tőlük azt várni, azt, hogy elfogadják nagyon gyorsan az európai standardokat. Ez nagyon fontos, miért elkezdenénk a tárgyalásokat. Ugyanebben a kontextusban szeretném azt tudni, hogy miről tárgyaltak, azt illetően, hogy a miről tárgyaltak azt illetően, hogy hogyan tudnak hozzáférni az európai piachoz, illetve az így kapcsán miről tárgyaltak. Tudom, hogy a liberalizáció nem annyira nagy téma itt, hiszen itt legalábbis papíron eléggé liberális a kereskedelem a Moldávia, illetve az EU között. Solcor kérdezett erről, hogy mit fog történni majd a borral, a cukorral, vagy a gabonával, hiszen ezek nagyon nagy uh, termékek, itt van egyfajta védelemé mindig. Vannak-e olyan tervek, hogy ezeket, is, ezeket a termékeket is bevonják-e a tárgyalásba? Utolsó kérdésem. Három szakasza van ennek a jelentésnek, át kell menni a parlamenten is, és végre is kell ezt hajtani. Úgy tűnik, hogy Moldáviában megvan a politikai akarat arra, hogy egyfajta tervet készítsenek el, de bízhatunk-e abban, hogy megvan a jogi és közigazgatási kapacitásuk ahhoz, hogy az új rendeleteket végrehajtsák, azokat, amelyeket a politikai hatóságok hoznak meg? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, David. Helmut. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! David Martin kollégám hozzájá, hozzászólásához csak csatlakozni tudok, utalta a szabadságos specifikus aspektusaira. De amikor a kereskedelmi stratégiáról beszélünk, és itt eh, beszélünk a Lisszaboni szerződés kapcsán erről, akkor látnunk kell azt, hogy milyen fajta politikai kohézió van itt. Az érdekelne engem, hogy eh, Füle biztos úr hozzászólása után az AFET szabadságban, amikor az új szomszédsági politikáról beszélt, önök hogyan képzelik el mindazt, amit leírtak, hogy eh, Moldávia képességét meg kell vizsgálni, azt illetőleg, hogy egyáltalán lehetnek-e majd egyszer az EU tagjai. tehát az Európai Bizottság részt veszel majd egy hatástanulmányban, és ez eh, hogyan eh, teszi majd eh, lehetővé a oldalú tárgyalásokat, és az is fontos, hogy az Európai Parlament a további tárgyalások során, még akkor sem nem is kezdtük meg a tárgyalásokat, csak még az előfeltételekről beszélünk, akkor is nagyon fontos, hogy ez fajta átláthatóság valósuljon meg. Elnök, köszönöm szépen, Van Horn úr. Uh, thank you very much for those. Uh, köszönöm szépen ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Először is Martin úr kérdésére válaszolva. Az Európai Unió nem tűzte ki azt célul, hogy mindent egy nap alatt megszab Moldáviának. Ezt a keleti partnerség keretében kell látnunk, és a prágai keleti partnerségi nyilatkozat 2009-ben kimondta azt, hogy lehetséges a kétoldalú megoldás is az új megállapodások megkötéséhez. A metódus, amit alkalmazunk, az a jogakotások közelítése egymáshoz. A keleti partnerség országai számára lehetővé tesszük azt, hogyha szeretnék, akkor bizonyos területeken, főként a befektetések és kereskedelmek területén eh, ezek az országok átvehetik az aki bizonyos részeit helyesen mondta azt, hogy egy óriási folyamatról van szó, rengeteg jogszabályról van szó, amit Moldovának alkalmaznia kell, illetve integrálnia kell a saját jogalkotásába. Intézményeket kell létrehozni, amelyek valóban végre tudják hajtani és alkalmazni tudják a jogszabályokat. Ezen kívül megfelelő nyomon követési rendszerre is szükség van azt illetőleg, hogy tényleg jól hajtják -e, -e végre ezeket az előírásokat. Nagyon ö, sok segítséget adtunk már a TIES, a twinning programokon át, és két-három fő ö, megbízott is volt, fő tanácsadó is volt, akik a helyszínen segítettek. Nem igazán az én szakterületem ez, de tudom azt, hogy vannak átfogó intézményépítési programok is Moldovával kapcsolatban, és számos intézményt meghatároztak, amelyeket támogatni kell. Itt vannak olyan intézmények is, amelyek az SPS kérdésekkel foglalkoznak, versenyképességgel foglalkoznak, tehát intézményi területről van itt szó. Az sem elhanyagolható, hogy a keleti partnerségben volt egy kereskedelmi panel is, amely a versenyképességgel foglalkozott. Nagyon fontos a igazság ügyben dolgozók képzése nem fog működni a versenyképesség, nincsenek megfelelő bírók, akik végre tudják hajtatni a versenyjogot. Tehát nagyon sok kihívással kell szembenéznie Moldovának. Persze nem várjuk azt tőlük, hogy minden feltételt végrehajtsanak a tárgyalások megkezdése előtt. Mi csak egyfajta biztonságot szeretnénk annak tekintetében, hogy Moldávia komolyan gondolja, a, ez a Moldova komolyan gondolja a reform törekvéseit, és természetesen itt erre időre van szükség, kell még egy fél év, hogy lássuk ezt a biztonságot. Tehát ez a megközelítésünk, és természetesen a megállapodásban magában elég hosszú átmeneti időszak lesz számos kérdés esetében. Tehát nem arról van szó, hogy elárasztjuk Moldovát mindenfajta feltétellel, és elvárjuk azt, hogy a megállapodás aláírásáig ezeket végrehajtsák. Említették a kereskedelmi korlátozásokat. Moldovának kereskedelmi preferenciákat adtunk 2008-ban, alapvetően Moldova teljes piaci hozzáférésre rendelkezik az egész EU-ban, kivéve 10-12 termék esetében, amelyeket a függelékben tüntettünk fel. Itt vámkótákat határoztunk meg. Az érdekes, vagy inkább szerencsétlen dolog az ilyenfajta kótákkal kapcsolatban az az, hogy a felüket nem is lehet alkalmazni. például a hús esetében itt másfajta szabályokat alkalmaznak, mint mi. A cukorkótát nem használták ki tavaly, a borkótát sem használták ki teljesen eh, az elmúlt évben. A eh, Tanácsadó Bizottság az elmúlt év júliusában a moldáv miniszterelnöktől eh, kaptak egy levelet, hogy a borkótát növelni lehessen Ezzel kapcsolatban is már munkálkodunk, és megpróbáljuk megváltoztatni az ATP rendelkezést, ezt már megváltoztatták. Nem csak a bor esetében, hanem más termékek esetében, például a cukor esetében is kiterjesztettük a, a kvótákat, illetve kiterjesztettük azt a periódust is, amely alkalmazandó 2014 végéig, tehát most már három éve meg lett ez hosszabbítva. Alapvetően Moldova számára egyfajta időbeli keretet adunk meg a tárgyalásokra, tehát ez csak egyfajta jelzésértekű tájékoztatás volt arról, hogy hogyan is állunk. Állandóan hangsúlyozzuk azt, hogy Moldovának ki kell használnia a kótáját. Nem fog segíteni a DCFD sem ebben az esetben, ezt nem szabad elfelejteni. Röviden ennyit tudtam válaszolni. A végrehajtás nagyon nehéz lesz, az intézményi kapacitást ki kell építeni, de itt segítséget tudunk nyújtani nem csak az Európai Unió vagy a bizottság részéről, hanem a tagállamok részéről is, és megpróbálunk a lehető legjobban együttműködni a tagállamokkal, hogy ez valóban működőképes legyen. A másik kérdés, hatástanulmány kérdése volt. Jelenleg meghatározunk az alapokat a hatástalományán kapcsolatban Grúzia, illetve Moldova szempontjából. Ennek során tárgyalunk a civil szervezetekkel mind Európában, mind pedig a két érintett országban, és természetesen konzultációt folytatunk majd az Európai Parlamenttel is. Tehát ezt már el kell kezdenünk, még a tegyelások megindulása előtt. És ez is egyfajta iránymutatást ad majd a tegyelások számára, hogy ezek párhuzamosan futnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, David. Szeretnél még hozzászólni? Nagyon röviden. Nagyon átfogó és nagyon mm, sokat segített ez az előadás, azonban egy kérdése kapcsolatban nem kaptam választ, és azt hiszem, ez nem is annyira a bizottságnak a felelősségi köre, ez pedig a tárgyalási mandátum. Az a tény, hogy a tanács nem hajlandó rendelkezésünkre bocsátani a tanács mandátumát, és a bizottságnak nem tudom, hogy mi ez a véleménye. Mi a véleménye erről? Én is ezt akartam kérdezni, mondja az elnök. Bizottság? A bizottság nem, ad, nem bocsátja rendelkezésre a mandátumot, tehát itt a tanácsnak van szerepe, ez egy titkosított dokumentum, úgyhogy azt hiszem, hogy csak az elnökök számára állhat rendelkezésre a dokumentum, nem pedig egy szélesebb körű közönség számára, úgyhogy csak ezt tudom mondani. A bizottság nem tehet semmit ez ügyben, beszélhetünk esetleg a tanácssal, hogy segítsenek. Köszönöm. Egy megjegyzést szeretnék tenni hogyha beszélnének -e erről a tanácssal, mert nyilván még ha a dokumentum titkos is, vagy korlátozott hozzáférésű, akkor az elnök, a koordinátorok, illetve jelentéstevő maga is hozzáférhetne. Szerintem ez a szokásos gyakorlat. Jó, rendben, David. Akkor módosítások határideje holnapi nap, és remélhetőleg június, július 12-én megszavazzuk. Akkor nagyon szépen köszönöm a bizottságnak egyébként. Akkor térjünk vissza a 9-es napi rendi pontra, globális gazdasági kormányzás. Zsadó úr parancsoljon. Illetve Téle úr helyén ül, hát teljesen összezavarodtam. Nem tudtam, hogy nevet változtatott. Most már angol lett? Igen, igen, természetesen. Köszönjük, jó, pleszál, Hát senki nem helyettesíthetetlen. Köszönjük szépen a bizottság elnökségének a rugalmasságát, hogy így nem okozott gondot a vonatom késése. Megpróbáltam a lehető legjobban figyelembe venni az árnyék jelentéstevőnek a megjegyzéseit, tudva azt, hogy nagyon korlátozott a, magának a jelentésnek a hossza. Tehát bizonyos elemeket megpróbáltunk kiemelni. Hát először is. Itt van az egyensúly hiányok problémája, a kereskedelmi e, egyensúly e, hiányok, illetve a befektetések területén tapasztalható egyensúly hiányok, amelyek válsághelyzethez vezetnek, tehát ezen jelenségeket mindenképpen kezelni kell. Második fontos pont. Emlékeztetni kell arra, hogy bár a dömping nagyban összefügg a WTO belüli eh, jogokkal, a dömping eh, hiánya, illetve a eh, szociális termékek, illetve adó területén, illetve egyéb területeken komoly problémákat vet fel a G8-ak, illetve a G20-ak keretében nem nagyon haladunk ezeken a területeken, és arra kérjük a bizottságot, hogy keményebben, jobban dolgozzon ezekkel a kérdésekkel, és így orvosoljuk a hiányokat a világos dömping esetekben, illetve az ár kialakításánál vegyük figyelembe a fontos elemeket. Nemrégiben szó volt a dömpingellenes intézkedésekről, természetesen a parlament is megosztott kérdésben, de a figyelembe vesszük a szociális, környezeti, monetáris, illetve fiskális ár kérdéseket, akkor figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. A következő kérdés, nagyon nehéz kérdés itt a mi bizottságunkon, bizottságunkon belül, de néhány kolléga azt kérte, hogy helyezzünk nagyobb hangsúlyt az árfolyamok, a tőkemozgások kérdésére is illetve a tőke ellenőrzésre. Ez egy nagyon kényes, nagyon bonyolult kérdés a mi bizottságunk számára, illetve a parlament számára, de úgy gondoljuk, hogy ezen jelentésben jelezhetjük azt, hogy nem alakíthatunk ki igazságosabb kereskedelmi mérleget, hogyha nem tudjuk rendezni a túlzott tőkeáramlást, illetve az árfolyamok ingadozását. A következő téma az ár az alapanyagárak volatilitását illeti. Önök is tudják, hogy ezzel foglalkozik az végén a G8-ak, illetve a G20-ak. Úgy gondoljuk, hogy az EU-n belül is el kellene gondolkodni azon a G20-akkal, illetve a G8-akkal együtt, hogy a pénzügyi termékek, illetve a valós termékek ára hogyan függ össze. A Futures Trading Committee segítségét is figyelembe vehetnénk. Az EU számára ez egy olyan terület, amin mindenképpen dolgozni kellene a G8-ak, illetve a G20-ak segítségével, a pénzügyi spekuláció, valamint a az alapanyagokra történő spekuláció kérdését rendezni kell, illetve az értékpapírok, illetve a mögöttük meghúzódó reális valós termékek ára közötti kapcsolattali kérdését is rendezni kell. Végezetül ez el kell mondani, hogy ez egy környezetvédelmi, egy költségvetés, illetve kereskedelmi eh, jelentőségű eh, kérdés, és el kell érnünk azt, hogy az Európai Unió, amely nem megfelelőképpen képviselteti magát a G20-aknál, illetve a G8-akon belül, eh, el kellene érni, tehát hogy az EU álláspontja megfelelőképpen érvényesüljön. Ez a hatodik pontban jelenik meg, hogy itt például a fosszilis üzemanyagok támogatása területén fontos lenne, hogy az EU álláspontját is megfelelőképpen figyelembe vegyék, és a fosszilis tüzelőanyagok támogatását lassan-lassan építsék le. Köszönöm szépen, és várom a megjegyzéseiket. Thank you, Janik. Köszönöm szépen, Janik Kutász úr. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> În primul rând, Aș dori să-l felicit pe Ianic Jadot pentru proiectul de opinie. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Zsadó úrnak gratulálni, az előadónak. Teljes mértékben egyetértek a dokumentum megközelítés módjával. Így kell, kezel, így kell megközelíteni a nemzetközi kereskedelemben fennálló egyensúlyhiányokat, illetve az árvolatilitást. Lenne néhány megjegyzésem ugyanakkor. Először is. Ahogyan Jannik is mondta, én is úgy gondolom, hogy az ENSZ szervezetei, illetve az ILO között, illetve egyéb nemzetközi szervezetek között nagyobb együttműködésre van szükség. Ez a jobb együttműködés lehetővé tenné a fejlődő országok számára, hogy nagyobb hasznot húzanak a gazdasági fejlődésből, és így igazságosabb helyzet alakuljon ki. Következő megjegyzésem. A kereskedelem politikán belül az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie az igazságos kereskedelemre. A fejlődő országok termelői eladási árait javítani kellene. Ehhez néhány szociális, illetve kereskedelmi szabályt is érvényesíteni kellene. Következő megjegyzés. Úgy vélem, hogy nemzetközi szinten a tőkének egy nagyobb hányadát kellene a fejlődésre fordítani. a multilaterális nemzetközi bankoknak lehetővé támogatniuk kellene ezt a fejlődést. Köszönöm szépen, nem tudom, vannak-e további megjegyzések, úgy hiszem, hogy nincsenek, ezért megkérem a bizottság részéről a képviselőt, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm, hogy megkapta a bizottság a szót, különösképpen az Equin főigazgatóság. Zsadó úr jelentés tervezete nagyon fontos hozzájárulást jelent azon vitához, amely a globális gazdasági koordinációval foglalkozik. Szeretném elmondani azt, hogy a jelentés tervezett különböző gazdaságpolitikai kérdéseket fed le, makrogazdasági kérdéseket, kereskedelmi kérdéseket, a közös piacok kezelését, tehát különböző bizottsági szolgálatok véleménye kötődik ehhez. Én az Equin, Equin főigazgatóságtól jöttem. Koordinátunk a parlamenttel a jelentés tervezet kapcsán egyértelmű, hogyha vannak specifikus kérdések a pénzügyi piacok koordinációja kapcsán, akkor ezeket a kérdéseket nekem tovább kell küldenem az illetékes szolgálatokhoz, de ez a kezdeményezés tehát lefed számos területet. Az Európai Bizottság aktívan részt fog venni a megfelelő nemzetközi fórumokon, például a G20-ban és itt is vannak munkacsoportok, amelyek foglalkoznak a főpolitikai kérdésekkel. Rámutattunk arra, hogy erősíteni kell a politikai koordinációt, főként a G20 keretében, itt nagyon erős és kiegyensúlyozott útra van szükség, és el kell mozdulni a appropriate adjustment mechanism az összehasonlító árfolyam politika irányába. Ezért erősíteni kell a globális politikai működést, a felügyeletet, mind az IMF szintjén, mind pedig a G20 szintjén. Ezek rendkívül fontos pontok. A G20 eh, is eh, erősíti a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a globális tőkáramlás hogyan lehet eh, befolyásolni, és kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség a tőke áramlás kapcsán, és iránymutatásokat kell kifejleszteni ezt illetőleg. Ami a tőke felügyeletet illeti, mi úgy véljük, hogy ez csak egy végső megoldás lehet. A fő tőke áramlási eszközök továbbra is a potenciális patikák terébe tartoznak, körébe tartoznak, ami a külföldi tartalékokat illeti. Itt figyelembe kell venni a globális külső externáliákat. Ezek kötődnek a gazdasági politikák irányításához, tehát ez kötődik a külföldi eszközök felhalmozásához. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködés összességében a regionális eh, pénzügyi eh, eszközök az IMF között nagyon fontos, és ezt erősíteni kell a fegyület állal. Vannak olyan megjegyzések is, amelyek értelmében a G20 eh, kapcsán és sok mindent kellene még tenni. Természetesen ezt a parlamentnek is majd felül kell vizsgálnia. Voltak specifikus kérdések is a jelentés tervezetben, ami az árfolyamokat illeti, és amelyek globális egyensúlyt kívánnak kialakítani egy szeretnék a 15-ös cikkre utalni a WTO egyezményben, amelynek értelmében eh, a WTO tagok nem eh, szakíthatnak az IMF ide vonatkozó szabályaival, és ide tartozik az árfolyam manipuláció is. Nagyon eh, érzékeny kérdés a kereskedelmi politikai eszközök kapcsán a tarifa, nem tarifa intézkedések. Ezek is nem megfelelőek lehetnének azért, mert számos szempontból ezek az egyensúlytalanságok az alkalmazott politikák kapcsán jönnek létre. Ezek kihatnak a belföldi keresletre is, és a belföldi kereslet a legfőbb tényező a kereskedelmi egyensúlytalanságok kapcsán. A kereskedelmi akadályok csak rosszabbak lesznek, ezek kiaknak majd a kereskedelemre. Van még egy érzékeny kérdés, az a szociális dömping. National Labour Organization, Labour Standards and the United Nations. Vannak az ezben is standardok ezt illetőek, ezeket el kell fogadni. Vannak olyan saját szabályok is, amiket alkalmaznak, és amelyek torzítják a versenyt. Az EU-ban a standardok nem jelentenek versenyhátrányt, e, és ezzel kihatnak az EU áruk, árak, áruk áraira is. Úgy gondoljuk, hogy a minőségi címkék sokkal fontosabbak. Van egy technikai jellegű kérdés a statisztikák kapcsolatban. A kereskedelmi statisztikákat is figyelembe kell vennünk. Natural trade balances as value added reallocates the relative importance of trade Többletértékként pedig a kereskedelmi áramlatokat kell figyelembe venni a kereskedelmi partnerek között. Ezzel kapcsolatban egy tanulmányt készítettünk, és természetesen erről be is fogunk számolni, amint elkészülünk ezzel. Ami pedig az árak volatilitását illeti, ez a GÉZ 20 találkozójának egy nagyon fontos témája volt. Volt egy kezdeményezés, hogy enyhítse ezeknek hatásait. Ez azonban még mindig a nemzeti versenyügyi hatóságok hatáskörébe tartozik konvergenciát és koordinációt biztosít a felügyeleti lépések tekintetében. Szeretném azzal zárni előadásomat, hogy meg, néhány megjegyzést említenék a bizottság hozzájárulásáról a szakpolitikai vitával kapcsolatban, illetve a gazdaságpolitikai vitával kapcsolatban. Nagyon óvatosak voltunk, úgy gondoltuk, hogy az EU politikai láthatósága a nemzetközi fórumokon, illetve az EU külső képviseletének hatékonysága alapvető fontosságú tényezők. Ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nem igazán sikerült a vélemény tervezet, tervezetben ezt megjeleníteni, ugyanis azt kértük legutóbb, az EU azt kérte legutóbb, hogy a G20-ak nyilatkozatát hajtsák végre, azonban az álláspontunk ezekkel kapcsolatban a véleménytervezetben nem szerepelnek. Valószínűleg azért, mert a WTO helyzettel szemben az EU nem rendelkezik az IMF-ben megfelelő egységes képviselettel, illetve az egyéb nemzetközi fórumokban a helyzetünk az optimálistól azért elég messze van. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével azt tapasztaltuk, hogy az átmeneti megállapodásoknál a helyzet nem javult, az EU képviselete koordinációja tekintetében, és sokkal aggasztóbb az, hogy a jelenlegi helyzetet próbálják megőrizni, fenntartani. Ez természetesen nem kielégítő, és ahogyan Renning biztos is a június 6-i plenáris ülésen említette, EU kép, az EU egységes képviselete az EU közös érdeke. Nagyon fontos, hogy az ENSZ-ben például egy székkel rendelkezünk, és végezetül annyit mondani kell, hogy nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a vitának, ezt az Ekon bizottságban is már elmondtuk, és természetesen a módosítókat támogatni tudjuk ezekkel a témákkal kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket. Nem tudom, szeretnél-e bármit hozzátenni, Janik? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, a kollégák kommentárjait és a bizottság kommentárját. Az a kapcsolatban, amit a bizottság mondott. Most én meggyőzött támogatom az Európai Uniót. Úgy gondolom, természetesen, hogy az Európai Uniónak nemzetközi szintéren egységesen, koordináltan kell fellépnie. Nos, szeretném, hogyha itt némi, lenne némi ambíciónk, hiszen szükség van az Európai Uniós intézményeknek a képviseletére, viszont ami a tartalmat illeti, az azért aggaszt engem. Valahogy úgy értelmezem, hogy azt mondják, hogy a status quo jó a dömping ellenes eszközeink megvannak, a tőkeáramlást ellenőrző, illetve felügyelő eszközeink megvannak, így uniós szinten is elégségesek ezek, és hogy végső soron a mi feladatunk az lenne, hogy hát támogassuk az egyesületeket, hogy jobban működjön a kereskedelem. Nos hát itt a bizottságon belül, illetve a parlamenten belül nem újak ezek a viták. És hát egy másik Európai Uniós intézmény felé természetesen itt van a az összes barátságom, az összes támogatásom, de ugyanakkor úgy az az érzésem, hogy a másik intézménynek az érvei nem elégségesek. Mondják, azt mondják, hogy jól van, hát a belső makroökonomiai egyensúly az nagyjából megvan, és hát végül is erre a nagy nemzetközi szervezeteknek kell odafigyelnie, illetve az alapanyagárak ingadozása, és főként itt a mezőgazdasági alapanyagokról van szó. A G20-ak ezt visszautalták a nemzeti szintekre, mi nekünk pedig itt van a közös agrárpolitikánk, és ezt elfogadjuk, hát ez szerintem elfogadhatatlan. Hogyha a nemzetközi szervezetekben az Európai Unió nagyobb szerepet szeretne játszani, akkor fontos lenne, hogy az Európai Bizottság is ezt magára vállalja, kicsit ambiciózusabbnak kell lennünk. Köszönöm. Thank you, Janik. Köszönöm szépen, Janik. Módosítások határideje június 23-a, szavazás július 12-13 itt a szakbizottságban. 12-es napi rendi pontra fogunk most áttérni. Kereskedelem a változásért. Tehát kereskedelem a változásért az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után. Ronaldo úr parancsoljon. Rinaldi úr, bocsánat. Jó, én, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény, amely a mi eh, szakbizottságunk, illetve a eh, DG Trade eh, szempontjából fontos téma. És ez a jelentés lehetőséget biztosít számunkra, hogy a kereskedelmi politikánkat valódi politikai eszközé alakítsuk át, aminek a segítségével nem csak a mediterrán térség két partja közötti kereskedelmet tudjuk szabályozni, hanem egyéb politikai lehetőségeket is biztosít számunkra. Korszakalkotó változások mentek végbe a, a földközi tenger déli partján, a földközi tenger déli partján található országok remélhetőleg hosszú évekre a demokrácia felé fordulnak, a demokrácia felé vezető útra lépnek. Elindultak ezen országok a demokrácia felé, hogy új társadalmat alkossanak, amely szabadabb, pluralista, Ugyanakkor ezen társadalmakon belül könnyebb lesz majd munkát vállalni, illetve könnyebb lesz a kereskedelem is. Hát itt nem csak egyszerű politikai liberalizációról van szó, hanem a gazdasági felszabadulásról. Egész eddig ezen országok olyan gazdasági szervezetekben, illetve szervezetek alapján működtek, lettek, amelyek oligarchiákra alapultak, egy gazdasági elit szűk köre volt az, amely kézben tartotta a gazdaságot, és learatta a gyümölcsöket. Láthattuk, hogy milyen változások mentek végbe ezen országokban, és láthattuk azt is, hogy azonnali azonnal választ kívánnak adni ezen új demokráciák a eh, lakosságaik eh, várakozásaiknak. De az elit egyedül erre nem képes, hanem olyan politikára van szüksége, amely a szomszédos eh, országokkal egyeztetett, így az Európai Unióval is. Az észak-afrikai helyzettel szemben politikai, illetve intézményi szinten úgy vélem, hogy az Európai Unió válasza egy kicsit késve érkezett. Itt nem akarom elismételni az elmúlt hónapok plenárison elhangzott vitáit. Azt hiszem, hogy nagyon sokan véltük úgy, hogy nagyon sajnálatos, hogy az Unió nem üdvözölte nagyobb lelkesedéssel azt, ami a földközi tenger déli, rész, déli partján történt. A külügyminiszterek azt az egyik európai külügyminiszter azt mondta, hogy Kadafi egy példaértékű reformár. Szíriát pedig egy európai miniszter egy szolid, erős államnak titulált, amely biztosítja az állampolgárainak a szükségleteit. Ezt februárban mondta. Hát szerencsére a lakosságok, az európai nép azonban nem hagyta szó nélkül ezeket a kijelentéseket, és támogattuk az új demokráciákat. Ezen új demokráciákat, amelyek többé-kevésbé érettek lesznek majd. Később elemezhetjük, hogy mennyire érettek ezek a demokráciák, de mindenképpen segítenünk kell ezen országokat, ezen demokráciákat a földközi tenger déli partján. Ami az ajánlásokat, javaslatokat illeti a fórumokon. Mindaz, ami a dél-mediterránium kereskedelmének az átszervezését illeti, ott óriási lehetőségek vannak. Nagyon sokáig egészen egyszerűen el voltak folytva ezek a lehetőségek. A jelentés tervezetünk foglalkozik az új kihívásokkal, a szomszédságpolitika új kihívásaival, amely négy pillére alapul. A demokrácia, a jó kormányzás támogatása, a civil társadalom támogatása, a második pillér, a szabadkereskedelmi területnek a megerősítése, amelynek ambiciózusabbnak kell, ambiciózusabbá kell válnia az észak-afrikai országokkal, amelyek a demokratizálódás útjára léptek. Egy regionális partnerséget kell kialakítani, amely eddig túlságosan korlátozott volt. Gyakorlati, operatív intézkedésekre van szükség, amelyek egyenlőre még nem túl pontosak, de bejelentették, hogy ilyenek bevezetésre kerülnek. A DG Trade egy nyomonkövetési dokumentumot készített, egy follow-up papert, amely számos szervezési javaslatot fogalmazott meg, amelyeket most nem fogok felsorolni, mivel biztos, hogy önök is olvasták ezt a dokumentumot. Ebben a bizottsági dokumentumban szó van a mezőgazdasági termékek liberalizálásáról bizonyos országokkal, Egy Egyiptommal, illetve Jordániával már mezőgazdasági liberalizációs megállapodást írtunk alá, Marokkóval folynak a tárgyalások, Tunéziával is folynak a tárgyalások, már eléggé előrehaladott állapotban vannak egyébként. És itt van még az AKA kérdése is, amire nem térnék vissza. Aztán a pán-mediterrán eredet megjelölés kérdése is itt van még. Az eredet megjelölés kérdése is nagyon bonyolult és kényes. A bizottság szöveg, terve, szövegében még további elemek vannak, amiket szintén figyelembe kell vennünk. A bizottság javaslatai közül még szeretném a bizottság javaslatain kívül még szeretnék visszautalni arra, amit Ashton asszony mondott júniusban, hogy a dél-mediterrán térség számára egy task force-ot kellene létrehozni. Június 7-én újabb lépések történtek az Európai Unió elkötelezettsége ezen a területen nem eléggé világos. Az egyiptomi kormány 10 milliárd eurós, bocsánat, 10 milliárd dolláros gazdasági segítséget kért az egyiptomi turizmus megsegítésére. Idén áprilisban 35%-kal kevesebb turista érkezett az országba, mint egy évvel ezelőtt. Múlt héten az észak-afrikai országok kormányzói összegyűltek, és arról beszéltek, hogy egy Egyiptomtól egészen Észak-Afrikáig ter, terjedő szabadkereskedelmi térséget kellene létrehozni. Az afrikai regionális szabadkereskedelmi szervezetek összeültek, és egy öt éves ter- időszakot lezáróan egy pán-afrikai térséget hozhatnának létre bár az Afrikán belüli kereskedelem az országok között az összkereskedelmüknek csupán 15%-át teszik ki. Július 12-én az Európai Befektetési Bank egy jelentős döntést fog majd hozni, amikor mégpedig abban a témában, hogy a mediterrán bankot mennyiben kívánja támogatni. Két és fél milliárd euróról van szó, amelyből 18 mediterrán térséget érintő projektet finanszíroznának. Tehát a mediterrán térség országai összességére két és fél milliárd eurót szánnak, főként minket természetesen, a demokratikus reformokat bevezető országok érdekelnek minket, de a projektben egyelőre nem pontosították, hogy mely országokat érint majd a támogatás. A KKV-k támogatása szerintünk nagyon fontos. A bank elnöke is azt mondta, hogy Tunézia és Marokkó vonatkozásában a KKV-k támogatása játsza majd a legfőbb szerepet. az év végénre összehívott csúcs találkozón, majd pedig a turizmusról lehet majd szó. Tehát láthatjuk, hogy számos folyamat van jelenleg, számos folyamat indult el. Ezzel szemben itt vannak az európai képviselők, természetesen itt vagyunk, de az a legfontosabb, hogy jobban koordináljuk az lépéseinket, hogy így egy összehangoltabb stratégiát alakíthassunk és konkrét célokat követhessünk. Van még egy kérdés, amivel kapcsolatban szeretném kikérni a kollégák véleményét, hiszen ez az első alkalom, hogy erről a témáról beszélünk. Melyik országokkal vegyük fel a kapcsolatot? Tunézia, Egyiptom, ezen kívül vannak olyan országok, ahol nem mentek végbe olyan, reform, olyan forradalmak, mint Tunéziában vagy Egyiptomban, viszont mégiscsak foglalkoznunk kellene ezen országokkal. Az agadíri folyamat Jordániát, illetve Marokkót érinti, Tunézián és Egyiptomon kívül. Politikai szempontból Marokkóban számos reform került bejelentésre, eléggé ambiciózus reformok, azt is tudjuk, hogy a e, Nyugat-Szahara helyzete nagyon kényes, amikor Marokkóról beszélünk, akkor a Nyugat-Szaharáról is beszélünk. Jordánia, illetve a Masrek többi országa szintén fontos ezen folyamatban. Jordánia egyfajta stabilitást kíván megőrizni. Mi politikai, kereskedelem politikai eszközök bevezetését a következő országokkal javasoljuk egészen pontosan azon országokkal, amelyekkel, amelyeket már felsoroltam. Mik lesznek ezen új kereskedelmi politikának az orientációi? Úgy gondolom, hogy itt négyet kell megemlíteni. Még a folyamat kezdetén vagyunk, de nézzük, hogy mégiscsak melyek ezek. Vegyük először a pénzügyi eszközöket. Az Európai Befektetési Bank már most is dolgozik a dél-mediterránium országaival, Júliusban a pénzügyminiszterek arról fognak dönteni, hogy egyetértenek a következő években a bank további kiadásainak növelésével. Úgy vélem, hogy a banknak további forrásokra van szüksége. Fontosnak tartom, hogy az Európai Befektetési Bank olyan projektekre koncentráljon, amelyekkel foglalkoztatást, munkahelyeket lehet teremteni, fenntartható foglalkoztatási piacot lehet teremteni. A prioritást a reformok finanszírozására kell helyezni, amelyek lehetővé teszik, hogy liberalizálják a piacot, és így munkahelyeket lehessen teremteni. Úgy vélem, hogy hangsúlyozni kell azt is, hogy az Európai Befektetési Bank most először beszélt a KKV-kről, mint prioritásról ezen országokban. És úgy gondolom, hogy ez figyelemre méltó. Ügyelnünk kell arra, hogy a bank projektjei valóban a KKV-ket támogassák. Az Európai Befektetési Bank eddigi ö, lépései, azt kell, hogy mondjam, ö, elsőként érkeztek a ö, térség országaiba. Itt van még a BERD is, amely ö, további ö, lépéseket tett. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Egyiptom az egyik olyan ország, amely ez elsőként helyezett el tőkét az Európai újra, Újjáépítési Bankban. És az Egyiptom, Egyiptom, illetve a térség országainak a támogatása jelentős, fontos üzenet lenne. Ami a ö, szabad kereskedelmet illeti. Ez a következő ö, orientáció. A pán-mediterrán eredet megjelölés itt nagyon fontos lenne, valamint Tunézia és Egyiptom vonatkozásában is, illetve egyéb a térségben található ország szempontjából a célunk annak ellenére, hogy megkönnyítsük ezen országok számára a piacainkhoz való hozzáférést szabályozás, az egészségügyi, állategészségügyi, illetve termékbiztonsági előírásainkat, illetve nem tarifális korlátoknak a lebontását meg kell kezdenünk, amelyek segítségevel a KKV-k is hozzáférhetnek majd a piacainkhoz. A technikai együttműködés eszközét kell majd felhasználnunk, mert eddig még nem sok mindent sikerült téren megvalósítanunk, el kell érnünk, hogy ezen országokban az egészségügyi, illetve az állategészségügyi előírásokat integrálni tudják, így megfelelő bizonyítványokat lehet kiállítani, és így ezen országok könnyebben hozzáférhetnek majd az európai piacokhoz. Harmadik terület, ahol be kell avatkoznunk, a KKV-ket illeti hiszen a KKV-k a piac egyik legdemokratikusabb szereplőit jelképezik. A KKV-k jelenleg a térségben nem kapnak túl sok segítséget. A ö, nagy megállapodások, illetve a ö, kereskedelem könnyítő lépéseink eddig főként a nagyobb vállalatokat célozták. Mit tehetünk a KKV-k segítése érdekében? Agadírban lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy az Invest in Med jobban működhessen, ezen kívül adatbázisokat hozhatunk létre, amelyek lehetővé teszik a térség KKV-i számára, hogy kapcsolattartókkal vehessék fel a kapcsolatot, és európai partnerekkel vehessék fel a kapcsolatot. ezen információs ügynökségeknek olyan ügynökségekké kell átalakulniuk, amelyek lehetővé teszik a problémák megoldását, a technikai problémák megoldását, hiszen gyakran ezek jelentik a legnagyobb gondot a KKV-k számára. Ezen kívül a szakmai képzésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni a kereskedelem, illetve a marketing területén. A szakmai képzés területén nagyon sok dolgunk van még. Ezen kívül terjeszteni kell az euromediterrán kereskedelmi kamarák modelljét, egyenlőre csak egy ilyen létezik Izraelben. Ezen kamarák jelentős szerepet játszanak Ukrajnában, illetve Grúziában. Közös kereskedelmi kamarákat lehet létrehozni, de lehet, létre lehetne hozni a térségben is ilyen kamarákat, például Egyiptommal. Egyiptom, illetve Tunézia, amely kereskedni kíván az Európai Unióval, gyakran vízum problémákba ütközik. A vállalkozók, a multinacionális vállalatok dolgozói nagyon gyakran könny, könnyebben hozzájutnak a vízumhoz, viszont a KKV-k képviselői nehezen jutnak vízumhoz, tehát meg kellene könnyítenünk a vízumhoz való hozzáférést a KKV képviselői számára is. Az Európai Unión belül számos lépésre van lehetőség. Marokkóban, Egyiptomban, illetve Tunéziában csak egy képviselőnk van, Jordániában pedig egyáltalán nincsen képviselőnk, aki ilyen információkkal láthatná el a piac képviselőit. Úgy gondolom, hogy a KKV szakértőinket tártkarokkal fogadnák a térségben. Köszönöm szépen! A kollégák, akik majd most szót kérnek, tőlük azt kérném, hogy ne ismételjék el azt, amit Rinaldi kolléga mondott, hiszen nagyon sok témát vetett fel, hanem reflektáljanak arra, ami elhangzott. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Rinaldi kollégának, hiszen ezen első egyeztetés során egy nagyon részletes bemutatót hallhattunk, nagyon részletes volt ez a bemutató, és rávilágított arra, hogy a jelentése egy nagyon fontos jelentés lesz annak tükrében, hogy mi történik a e, dél-mediterrán térségben. Politikai jellegű megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy e, túl kellene lépnünk a meakulpázáson. Megértettük azt, hogy e, nagyon sok politikai vezető tévedésben volt a térség országaival kapcsolatban. Nagyobb figyelmet kellett volna szentelni a térségnek. Ez végül megtörtént, de ehhez az kellett, hogy a térség lakossága fellázadjon. A kolléga két kérdést tett fel. Először is, milyen üzenetet kell küldenünk ezen országoknak. Most hát úgy gondolom, hogy világos és átlátható üzenetet kell küldenünk. Az Európai Uniónak segítséget kell nyújtania a térség országainak, a lakosságnak, akik fellázadtak a vezetőik ellen, a diktátorok ellen, ahol óriási, jelentő, óriási problémákat okozott a korrupció, és az országok jelentős forrásait, hogyha itt veszük Benalit vagy Mubarakot, tehát nagyon sok pénzt az ország forrásaiból ezen diktátorok kiszakítottak. De ugyanakkor itt van a barcelonai folyamat, illetve a befektetések is. Az Európai Unió a dél-mediterrán országokban csupán bevásárolt, de igazándiból nem járult hozzá a munkahelyek teremtéséhez. Az Európai Parlament kétszer látogatott a térségbe, egyszer Tunéziába, egyszer Eur- Egyiptomba, monitoring folyamat keretében, és hát láthatjuk, hogy óriási, mondhatnám, hogy ijesztő várakozással vannak a lakosok, hiszen kivívták a szabadságukat, de nagyon sokat várnak ettől a szabadságtól, szociális és gazdasági téren is. Hát az üzenet az, hogy az Európai Uniónak egyértelműnek kell lennie, nem csak szép szavakat kell pufogtatnia, hanem a helyszínen is konkrétan fel kell lépnie. Ami a javaslatokat illeti, itt a munkahelyi teremtés, amit fontosnak tartok. A dél-mediterrán országokban minden évben 4 millió fiatal érkezik a munkaerőpiacra, akik nem találnak munkát. Tíz éven belül több mint 20 millió munkahelyet kell teremteni, hogy ezt a csapást leküzdhessük. Azt hiszem, hogy ez egy stratégiai jelentőségű lépés. A kereskedelem, és azt hiszem, hogy ezért fontos ez a jelentés, tehát kereskedelmi szempontból olyan üzenetet kell küldenünk, hogy a kereskedelem tehát segíthet ezen országokban, segíthet a munkahelyi teremtési kihívásoknak a megoldásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kader Arif. Az elmúlt időben nagyon sok politikus tévedett azzal kapcsolatban, hogy milyen kapcsolatot kell feltartanunk a térség országaival. De el kell mondanunk, hogy nagyon sokan a jobb oldalon tévedtek. sajnos nem hagyhatom, hogy ezt mond. Nem hagyhatom ezt szó nélkül. És nem hiszem, hogy a francia ö, szocialisták is ezt szó nélkül hagyják. Kader, ismét. Második elem. Néhány évvel ezelőtt jelentést készíthettem a mediterrán szabadkereskedelmi területről, nagyon sokan gondoltuk akkoriban azt, hogy ez a szabadkereskedelmi térség, amelynek a megvalósítását 2011-re tervezték, nem fog létrejönni. És ez valóban így is történt. Nem értek egyet azzal, hogy a barcelonai folyamat kudarc volt. Mert a nyugati országok az elmúlt években csupán a biztonságra helyezték a hangsúlyt és lezárták a határaikat, viszont a barcelonai folyamatnak a struktúrája azért mégiscsak egy jó struktúra volt. Ami pedig az Európai Unió kereskedelmi politikáját illeti a térség országaival kapcsolatban, itt el kell mondani, hogy a külföldi közvetlen befektetések ezen térségben a leggyengébbek az egész világon. Azt mondták, hogy kudarc volt ez a kereskedelmi politika. Nem lehet semmiféle pozitív, pozitívumot elmondani erről a folyamatról, mivel nem volt befektetés, nem volt pénz, és a jelentésbe be kell írni azt is, hogy nem nézhetjük továbbra is ugyanazzal a szemmel a térség országait, illetve nem tekinthetünk ugyanúgy Egyiptomra, Jordániára, illetve a többi országra. Ezek különböző országok. Kudarc volt továbbá politikai szempontból ez a folyamat, mivel amíg az izraeli-palesztin kérdést nem sikerül rendezni, addig a térségben nem sikerül megfelelőképpen fellépni. Azt hiszem, hogy azért mégiscsak sikerült egy olyan politikát, kereskedelmi politikát felindítani, amely a Magreb országok között fellendítette a kereskedelmet. Azt hiszem, hogy sürgősen fel kell lépnünk. Tunéziával kapcsolatban. Segítenünk kell a demokratikus folyamatokat ezen országban. De ezen túlmenően nem tekinthetünk továbbra, továbbá a, a térség országaira úgy, mint olyan területekre, ahol, amelyeket eláraszthatunk a termékeinkkel, hanem segítenünk kell ezen országokat a fejlődésben, segítenünk kell, hogy a saját piacaik, illetve a munkaerőpiacuk, a foglalkoztatás javuljon ezen országokban. De lesz még alkalmunk majd, hogy visszatérjünk ezen vitára, és köszönöm szépen Nikolónak ezt a nagyszerű munkát, amivel megfogalmazta ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Um, hát- köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Rinaldi úrnak, amiért emlékeztetett bennünket arra, hogy mi történik Észak-Afrikában, közel-keleten, demokrácia kapcsán. Én szeretném, hogyha több ilyen példa lenne. Úgy gondolom, hogy a tunéziai forradalom végül is Benáli brutális diktátor lemondásához vezetett. Itt nem csak arról volt szó, hogy egy adott személy bukott meg, hanem egy teljes politika és megbukott, és ráadásul az európai tőke nagy része hajlandó volt arra, ezekkel az emberekkel üzleteljen. Nem csak, hogy üzleteltek, hanem támogatták is őket, és nagyon fontos ezt tudni, mert van egyfajta tanulság azok számára, akik egyfajta változást szerettek volna, akik a földalom mellett voltak, és pedig az az a lecke, hogy ezeket az emberekben nem lehet bízni, ezek a demokrácia hamis barátai, és érdekeik nem ugyanazok, mint azok érdekei, akik a forradalomban részt vettek. Egy másik dolog az az, hogy nem értek egy dologban egyet Rinaldi úrral, voltam Tunéziában, láttam a forradalmárokat, és azt kell mondjam, hogy ők nem gazdasági liberalizmus szeretnének főként. Igen, a gazdasági és szociális kérdések a politikai elnyomással együtt a fő hajtóerejei a forradalomnak, viszont a fő kérdés az a fiatalok munkanélkülisége volt. Azokkal, akikkel találkoztam, azoknak nem voltak illúzióik azt illetően, hogy a gazdaság további liberalizációja előnye jár el számukra. Ezek az országok fejlett, vagy viszonylag fejlett kapitalista országok, amelyeket multinacionális cégek dominálnak, igen, nagyobbak néha az állami szerepvállalók, de a fiatalok, a szakszervezeti tagok, akik a forradalomban részt vettek, őknek nem volt illúziójuk. Azt, ők azt mondták, hogy a forradalmat folytatják, és nem csak a politikai vezetést akarják kivenni a régi vezetés kezéből, hanem a gazdasági vezetést is és mindenképpen demokratikus felületet szeretnének itt. Tehát nem csak hogy gazdasági liberalizációt kell itt követelni, ezt, az emberek nem ezt akarják, ezt a multi cégek akarják, akik már így is uralják a gazdaságot, és további profitot szeretnének. A nyugat-európai kapitalisták akarják ezt a fajta liberalizációt, akik nagyobb stabilitást akarnak így elérni a területen, nagyobb befolyást szeretnének itt, és eh, szeretnék privatizálni a fő eh, közszolgáltatásokat, és nagyobb profitra szeretnének szert tenni a munkások eh, kárára. Én mindenképpen támogatom a kereskedelmet a változás érdekében, de mindenképpen definiálni kell azt, hogy milyen fajta kereskedelem lesz ez. Én egy olyan kereskedelmet szeretnék, amely a szolidaritáson, a segítségnyújtáson alapul, a tunéziai megsegítésén alapul, azért, hogy gazdasági szempontból fejlődhessenek, és nem lehet ezt úgy végrehajtani, hogy az helyzetet kihasználjuk azért, hogy az európai multik szerezzenek ebből hasznot. És ez a kereskedelemre is vonatkozik, de a strukturális kérdésekre és a politikai igazsági rendszerben is, amelyek által nem tudnak igazi változást létrehozni. A Tunéziában is nagyon fontos az adósság kérdése, 14,4 milliárd dolláros államadósságuk van Tunéziában. Ez óriási adósság, amit a Bennali diktatúra épített ki, és a saját gazdagodásukra használták fel ezt és gyakran európai fegyvergyártóktól szereztek be fegyvereket azért, hogy elnyomják a különböző lázadó mozgalmakat. Tehát mindenképpen a, azt a, akarjuk, hogy amikor igazi kereskedelemről beszélünk, beszéljünk az változásról, akkor a, az adósság kérdését sem szabad figyelmen kívül hagyni. Merci, Monsieur Menendez. Köszönöm szépen, Menendez úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nos, természetesen nem csupán gratulálni szeretnék Rinaldi kollégának az előadásáért, ami egyértelműen egy doktori tézisként világít itt a többi dokumentum között, ezt nem kritikusan mondom egyébként, és ahogyan az elnök úr is mondta, nagyon kimerítően részletezte a helyzetet, és gratulálok neki ezért. Ahogyan Kader Arif mondta, és véletlenül pont ugyanahoz a frakcióhoz tartozik, néhány pontosítást már eszközölt, én magam is fogok, de csak nagyon röviden szeretnék eh, reagálni. Csak annyit mondanék, hogy van két pont. Az egyik, amit Kader mondott, és e, ezt szeretném kiemelni még egyszer, egyáltalán nem inkompatibilis az elhangzottakkal, hogy a nehézségek eset ellenére sajnálatos módon mindig figyelembe kell vennünk ebben a helyzetben az izraeli-palesztin kérdést, ugyanis nagyon sok kellemetlenségünk lehet még ebből, és tulajdonképpen nem is annyira megakadályozza, de megnehezíti az előrelépéseket. És azt hiszem, hogy mindig nagyon veszélyes botlás lehetne, ahhoz képest, amire Rinaldi kolléga és mi magunk is törekszünk. A következő pont pedig, amikor Rinaldi úr elemzésében kitért a különböző országok helyzetére, az előrelépésekre egyes, illetve más országokban. Véleményem szerint azt hiszem, hogy egy kicsit megalapozatlan optimizmussal élt Jordániával kapcsolatban. Én nem akarom azt mondani, hogy Jordániában ugyanaz fog történni, mint ami az egyéb régióbeli országokban történt, de azért egy kicsit aggasztó jeleket láthatunk, azzal kapcsolatban, ami most jelen pillanatban Jordániában folyik. Ugyanis volt azért néhány fontosabb megmozdulás, és ezek komolyabbak voltak ahhoz képest, amit Jordániáról gondolhattunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó esély lehet arra, hogyha ezeket az akadályokat leküzdjük, hogy a mediterrán unió, ami egyébként most nem él meg egy jó időszakot, tehát hogyha az unió vonalán haladunk tovább, illetve azon, amit Rinaldi kolléga javasolt, nagyon jó esély lenne arra, hogy ezt az uniót revitalizáljuk frakció mindig úgy gondolta, hogy a gazdasági prosperitás, illetve a szociális igazságosság nagyon fontos lépések abból a szempontból, hogy akár kereskedelmi szempontból is jó kapcsolatot ápoljunk szomszédjainkkal. Természetesen nagyon elégedetten látjuk, hogy az Európai Bizottság ebbe az irányba tett előrelépéseket és egy kis részletet azért kiemelnék. Azt gondolom, hogy a kereskedelem politika nem tudja és nem is teheti, hogy felváltja az uniónak azt a határozott kötelezettségvállalását, hogy a megfelelő pénzügyi eszközökön keresztül segítse elő a szociális igazságosságot, illetve a gazdasági fejlődést ezekben az országokban. Jelen pillanatban ennyi lenne, nagyon köszönöm. Merci infiniment. Euh, comme vous... Köszönöm szépen. Ahogyan önök is látják, késésben vagyunk. Lesz még lehetőségünk később beszélni erről a nagyon fontos témáról, egészen pontosan július 13-án és Nicolo eh, Rinaldi majd eh, újabb elemeket eh, hoz a vitához a jelentésével. Elnézést kérek a bizottság képviselőjétől, mivel nem adtam meg neki a szót, hogy reagáljon. Ennek oka, hogy késésben vagyunk. Nikoló, rendben, hogyha nem most reagálsz? Legközelebb, legközelebb majd el tudod mondani a véleményed. Most Délben kezdődik majd a koordinátorok ülése. Most 20 percünk van még a következő napirendre pont, napirendi pontra. Arif kolléga jelentése a közbeszerzések modernizálásáról. Kader, tiéd a szó. Rövid lesz, mivel először beszélünk erről a témáról. Tisztelt elnök úr és kedves kollégák, egy kis történettel kezdeném. A lengyel kormány egy infrastruktúrális politika keretében úgy döntött, hogy autópályát, az A2-es autópályát megépítik. Itt ilyen zajban nehéz beszélni. Kollégák, késésben vagyunk már most is. Kérek mindenkit, hogy ne zajongjanak, így könnyebben tudnánk haladni. Elnök úr, kollégák, egy kis történettel kezdeném. A lengyel kormány az L2-es autópálya megépítése mellett döntött. Mindannyian tudjuk, hogy az európai vállalatok milyen szaktudással rendelkeznek, és vannak olyan vállalatok, amelyek megfelelő mérettel is rendelkeznek, és úgy véltük, hogy a közbeszerzési pályázatot valamelyik európai vállalat fogja majd megnyerni. Ehelyett egy, egy kínai vállalat, a Kovek nyerte meg a pályázatot, két fele akkora költségből, mint a többiek javasolták, így minden európai konkurenst legyőzött. ilyen nemzetközi helyzetben a közbeszerzések, amelyek pedig egy jelentős kereskedelmi eszközt jelentenek, illetve szabályozó eszközt jelentenek, igazándiból a közbeszerzéseknél ennek ellenére csak is és kizárólag az árakkal, a tarifákkal foglalkoznak. Az Európai Unió segítségével pedig létre kellene hozni egy fenntartható környezetet. A szociális dömping ellen kell küzdenünk, erről délelőtt már volt szó, a gazdasági dömping ellen is küzdenünk kell a feltörekvő országokból érkező dömpingről van szó. Hát éppen ezért preferenciát kell biztosítani az európai vállalkozások számára, főként a KKV-k számára. Számos vállalat jelentős erőfeszítéseket tett az innovációs kapacitás javítása érdekében, jelentős befektetéseket valósított meg, és a szociális, illetve környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek. A júliusi következő ülésünkön, a következő a készülőben lévő jelentésben, tehát erről szeretnék majd írni. A közbeszerzésekről szóló megállapodás az Európai Unió, illetve a harmadik országok között úgy tűnik, hogy nincsen tiszteletben tartva. A harmadik országok ezt nem tartják tiszteletben, és a, például Japán egészen egyszerűen zárva tartja a kapuit, nem enged hozzáférni minket a közbeszerzési pályázataikhoz, és így az európai vállalatok nem férnek hozzá a lehetőségekhez. Kína egy másik nagyszerű példa, szintén nem jutunk hozzá az ottani közbeszerzési pályázatokhoz. Hát számos kolléga véleményét még várom, és várom az önök hozzászólásait, amivel még kiegészíthetem a jelentéstervezetemet. Köszönöm szépen, Kedér úr. Jakulino úr szom. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Meghallgattam mindazt, amit Arif úr elmondott és nagy részével egyet is értek. Egyértelműen versenyképesek és modernek szeretnénk lenni, a verseny valóban alapját képezi annak, hogy a lehető legjobb közbeszerzési rendszert érjük el. Ugyanakkor a kölcsönösség elvét is figyelembe kell venni minden nyílt és dinamikus rendszerben. Ami Lengyelországban történt, az megtörtént máshol is. Meg kell védenünk a KKV-kat a tagállamokban, és biztosítani kell, hogy amikor választani lehet, akkor az árak versenyképeseknek kell, hogy legyenek, meg kell védenünk a közbeszerzést a szervezet bűnözéstől, és bizonyos területeken nagyon fontos szerepet játszanak ezek, és azok az országok, amelyek nem hajlandóak aláírni az olyan megállapodásokat, amelyek a globális piacokat megnyitják, azoknak azokra is koncentrálni kell a véleményünkre. Nagyon fontos eh, a 2020-as stratégia kapcsán a versenyképesség, a klímaváltozás elleni harc eh, is, és eh, el kell kerülni azt, hogy ne védjék meg a munkavállalókat. A munkavállalók szociális védelme továbbra is nagyon fontos. Ezt figyelembe kell venni, és a versenyképesség képesség nem jó akkor, hogyha olyan ajánlatokat tesznek bizonyos cégek, amelyek nem védik a, a a szociális szempontból. Mindenképpen örülök Arif úr javaslatának, és nagyon fontos ez a téma. Mindenképpen állásrólásra van szükség itt, és megoldásokat kell találni azon vállalatok számára, amelyek az EU-ban működnek. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos eh, téma, eh, amit Arif úr eh, felvetett. Egy újfajta dimenziót jelent ez már, és a külkereskedelmi politika kapcsán is el kell ezen gondolkodni. Különböző aspektusokban lehetne ezt a témát megtekinteni, nincs elég idő erre, Ma csak néhány megjegyzést tennék, amelyek a témához tartozó zöld könyvre vonatkoznak. Tehát van egy zöld könyv a közbeszerzésről nemzeti szinten, és ennek van kihatása a nemzetközi kereskedelemre is. Úgy gondolom, hogy konkrétan a nemzeti valóságokat kell figyelembe venni, és különböző politikai szempontokat figyelembe kell venni. Tehát itt egy kétszeres kihívás is van a jövőbeli munka szempontjából, és örülök annak, hogy Elif úr foglalkozik ez, mindezzel. A zöld könyvben felvetik azt, hogy miről is van szó a közbeszerzési előírások kapcsán. Itt arról van szó, hogy a vállalatok keretfeltételeit javítjuk, erről már beszéltünk. Másodszorban egy alacsony kibocsátású gazdaságot szeretnénk, harmadsorban pedig a KKV-kat szeretnénk előtérbe helyezni. Tehát ezek azok a pontok, amelyeket Árif eh, úr is említett. Felmerül a kérdés, hogy eh, a közbeszerzésről szóló előírásokat hogyan lehet figyelembe venni. Mi a helyzet, az a hármas felosztás, ami például az építőipar területén van, ez megfelelő-e? Vannak-e alternatív struktúrák, és egy német perspektívát is szeretnék itt kiemelni. A német Bundesrat, vagyis a tartományi képviselők parlamentje a hármas felosztás ellen van, mert így bizonyos jogi biztonság megszűnik, és a KKV-k működőképessége is megkérde, megkérde, megkérdőjeleződik. A második súlypont az a különböző küszöbértékek összehasonlítása. Van-e értelme annak, hogy a küszöbértékeket megemeljük, ezeknek milyen következményei lehetnek, és ezzel összefüggésben mi lesz a kihatása az EU közbeszerzési szabályainak, és mi történik azokkal a küszöbértékekkel, amelyek az egyes nemzetközi szerződésekben vannak megadva. Tehát van egyfajta ellentmondás a jövőbeli meghatározás, illetve a már most nemzetközileg meghatározott ö, értékek között. Van még egy kérdésem. Szüksége van, szükség van-e ennyire résztekbe menni, akkor, amikor a közbeszerzések irányelvéről beszélünk? Végezetül pedig amikor az Európai Bizottság más politikai célok támogatásáról beszél a közbeszerzés által, akkor itt egyfajta politikai koherenciára gondol, de itt el lehet távolodni az SAP, az SAPP megállapodástól is, amely a nemzetközi szerződésekben is pozitívan kezeli a közbeszerzés kérdését. Úgy gondolom, hogy ezt a részt is meg kell vizsgálni, és intenzíven kell ezzel foglalkozni a jelentésben. Um, I Nagyon röviden fogok szólni átláthatóság és a verseny a közbeszerzésben, ez tulajdonképpen a jobb közép pártoknak volt a törekvése 70-es évek óta, és jó magam is nagyon aktívan támogattam ezt. Azonban vannak problémák. Mégpedig kettő fő probléma van. Az egyik az, hogy sokkal nehezebbé teszi a KKV-k számára a helyzetet, és nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen nem akarunk olyan szabályozási struktúrát, amely megakadályozza a KKV-k piacra jutását az átláthatóság és a versenyképesség nevében. Egy konkrét példát említenék. Én délnyugati régiót képviselek, ott élelmiszeriparunk nagyon fontos, jelentős tevékenység. De a most áll a helyzet, az iskolák és a kórházak a délnyugaton nem vásárolhatnak, nem köthetik ki, hogy helyi termelőktől vásároljanak, ugyanis a versenyügyi szabályok ezt megakadályozzák. Ezért tehát nagy központi gyártóktól kénytelenek vásárolni nem akarok most egy 90 másodperces felszólalásban megoldást találni erre a problémára, de azért szeretném a problémát magát felvetni, hiszen rendkívül súlyos, komoly, és foglalkoznunk kell ezzel ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy a 90-es években, közé, 70-es években oldali volt. Ja, Kaspári úr, kedves eh, kollégák, egy aspektust szeretnék még kiemelni, mégpedig a lengyel példa alapján. Úgy gondolom, hogy a lengyel példa jó példa volt, mert egyértelművé teszi azt, hogy a közbeszerzések kapcsán a külkereskedelem területén is különös felelősséggel tartozunk. Csodálkoztam, amikor olvastam erről a szerződésről, két okból kifolyólag is. Először is az aktuális jogszabályok értelmében már, már most sem a legolcsóbb pályázót kell figyelembe venni. Amikor én Németországban erről beszéltem, akkor mindig is láttam azt, hogy milyen nehéz nem a legolcsóbbnak adni a, a, a munkát, hanem a leggazdaságosabbnak. Tehát Lengyelország tekintetében egyértelműen láthatjuk azt, hogy figyelnünk kell arra, hogy két dolgot ne keverjünk össze. Meg vagyok arról győződve, hogy amit Lengyelországban láttunk, az egy nagyon erősen államilag szubvencionált ajánlata volt a kínai pályázónak, ezért volt ez annyira olcsó vagy kedvező. Azt kérdezem magamtól, hogy, a, mivel nincsen globális versenyjog, hogyan tudjuk követelni azt, hogy az Európai Bizottság azon gondolkodjon, hogy hogyan lehetne fellépni az ilyenfajta államilag szubvencionált ajánlatokkal szemben a közbeszerzések kapcsán, úgy gondolom, hogy Lengyelországban ez nem a közbeszerzés problémája volt, hanem itt az antidömpingről volt szó, és szeretném, hogyha a bizottság kitérne arra, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kereskedelmi védelmi eszközeinket megfelelően alkalmazzuk. Lehet, hogy ezt Európában másképp lehetne alkalmazni, és így ki lehetne írtani azokat az eseteket, amelyek a szabályokkal ellentétesek. Úgy gondolom, hogy itt egy támogatásokkal kapcsolatos eset volt ez Lengyelországban, és valószínűleg az elkövetkező beszélhetünk arról, e, erről még. Merci. Euh, je vais donner pour... Euh, Köszönöm szépen. Három percre megadom a szót Milos Elmeren asszonynak, ah nem, de Marievnak a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm, hogy az Európai Bizottságnak megadja a lehetőséget. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt ez az első eszmecsere. Nagyon szám, sok kérdést vetett fel, de sajnos ezekben most nem tudok részleteiben belemenni. Néhány szót szeretnék szólni saját folyamatban lévő reformunkról, illetve néhány elemet említenék a GPA-ről, illetve a közbeszerzés területén való tevékenységünkről. Ami a GPA-t illeti, nagyon sok érdekes kérdést hallottunk erről, illetve a megállapodás hatékonyságáról és eredményességéről. A képviselők tudják, hogy ezt a megállapodást igyekezünk javítani, több közbeszerzési lehetőséget biztosítani a partnerek számára illetve általánosságban a kölcsönösség elvét is érintjük ebben, illetve igyekszünk bizonyos egyensúlyt felállítani, nem csak az EU-n belül, hanem külföldön is, illetve vizsgáljuk külső kezdeményezéseink lehetőségeit, illetve, ahogyan Kaspari úr is említette, meg fogjuk vizsgálni az állami támogatások kérdését, főként a lengyel ügyel kapcsolatban. Ez valóban egy olyan közbeszerzési eljárás, ahol egy kínai partner kapta meg a lehetőséget, nagyon érdekes eset, meg kell azt vizsgálnunk. Nagyon összetett, bonyolult kérdés, és nem hiszem, hogy az állami segítség kérdését külföldön könnyen meg tudnánk oldani. Talán már tudják, hogy a bizottságban megkezdtük munkánkat a témával kapcsolatban. Nagyon sok konzultációt lefolytattunk, ezt pedig ennek eredményeit továbbítjuk önöknek is, illetve az egyéb érdekelt feleknek, ez jövő szerdán fog megtörténni, illetve a további közbeszerzési lehetőségeket illetően a KKV-kre vonatkozóan a képviselő úr is említette ezt, például élelmiszervásárlás helyi termelőktől, ezzel is fogunk foglalkozni. Végezetül pedig néhány konkrétabb kérdéssel foglalkozni. Ami a küszöbértékeket illeti, ez olyan kérdés, amely a konzultációnak részét képezi. Nagyon vegyes reakciókat kaptunk ezzel a témával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a jelenlegi szakaszban a bizottság még mindig vizsgálja ezt, azt hiszem, hogy a küszöbérték megemelése talán az egyik legegyszerűbb megoldás, ez egyszerűsíteni az eljárást is, illet, és tudom, hogy ez az INTA képviselők számára nagyon fontos. Nemzetközi kötelezettségvállalásaink is vannak nem csak a GPA területén, hanem egyéb szabadkereskedelmi megállapodásoknál is. És természetesen, hogyha a küszöbértéket módosítjuk. Nyilván ez sok problémát felvet az EU nemzetközi kötelezettségei teljesítése szempontjából, és kompenzációkra lesz majd szükség. Az egyik képviselőt azt hallottam, hogy volt egy olyan javaslat, hogy a különböző közbeszerzési eljárásokat a munkaerő területén, illetve szolgáltatások területén vizsgáljuk meg, erről nagyon szívesen hallanánk többet. Én semmilyen lehetőségről még nem hallottam. A szokásos megosztást használjuk nem csupán az irányelvben, hanem a nemzetközi megállapodásokban is, amennyire amennyire én tudom, de természetesen további eszmecserére hajlandók vagyunk eljönni. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy Solc úr felvetéseire adott bizottsági válasz nem volt túl pozitív, mivel Solc úrnak ma van a születésnapja. De hát majd még négy szemközt beszélhetnek a bizottsággal is egy témában. Kader, 15 másodperc. Röviden. Hallhattam a kollégák megjegyzéseit, akik különböző politikai frakciókból jöttek. Az IMCO szakbizottság foglalkozik még ezzel a kérdéssel. Tehát ez az a keret, amiben mi itt most dolgozunk, tehát egy nemzetközi kérdésről van szó. És uh, talán szükségünk lenne egy olyan szervezetre, amely már lé, amelyhez hasonló létezik az Amerikai Egyesült Államokban, a külföldi befektetéseket felügyelő szervezetet kellene létrehoznunk az Európai Unióban. És Michel Barnier hez hasonló, tehát a kereskedelmi biztos feladataihoz hasonló feladatokat ellátó szervezet jöhetne létre. Roberto Stordi, Stordi felelősség, vagy miatt vagyunk késésben. Hát délután majd még a trópusi fákról lesz szó, most pedig tartunk egy egy perces szünetet, és utána a koordinátorok ülésével folytatjuk.